Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglalják el a helyüket. May I ask you to... És még egyszer kérem Önöket, hogy hagyják abba a beszélgetéseket, és foglaljanak helyet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ma megnyitom az Európai Parlament regi szakbizottságának ülését, és nagy örömünkre szolgál, hogy ma a nemzeti parlamentek képviselőivel együttes ülést tarthatunk. Engedjék meg, hogy a szokásos procedúrát folytassam, és a mai napi rendel kezdjem. Van egy kérdésem a regi bizottság tagjaihoz. Van-e valamilyen kérés, koordinátor, néppárti csoport? Köszönöm a szót. Még mielőtt rátérünk az igazi napirendi pontokra, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a múlt alkalommal a Szent Martin és Antilla szigeteket ért természeti csapásra tértünk rá, most pedig Görögországról szeretnék szólni. Tudjuk, hogy ott mi történt, ez nincs a napi renden, de Spiraki úr átdolgozására is utalnék. Jó lenne, hogyha erre szakítanánk egy kis időt. Köszönöm szépen, Spiraki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja Spiraki asszony, hogy szolidaritását fejezte ki a népünkkel. Mihajlova asszony, szeretném kérdezni, hogy a hármas napirendi pontot egy kicsit igazítsa a napirendünkhöz. A, ezt november elején szeretném előterjeszteni a plenáris előtt. Az összes kollégának a regi bizottságban szeretném elmondani, mennyire fontos szolidaritásunkat kifejezni a görög néppel, mégpedig úgy, hogy kérjük a bizottságtól az, hogy kivételt tegyenek a nemzeti befizetéstől, és egy módosítást szeretnék előterjeszteni az EU szolidaritási alapjával kapcsolatosan, és ez a holnapi napot illeti. Köszönöm, Van Nisztről úr, Ráki asszony, Ráki asszony, szeretném elmondani, hogy holnap a román és a bulgár delegáció jelentést terjeszt elő, a szavazás előtt, és ezt megelőzően lesz alkalmunk a görög helyzetet ismertetni, és kérjük részvételüket e fontos vitán. Második, a koordinátorok ülésén már felvettük a koordinátorok dosszéiba azt, hogy egy lehetséges szóbeli kérdést tegyünk fel a görög helyzettel kapcsolatosan, a görögországi természeti csapással összefüggésben el tudjuk akkor fogadni a napi rendet ezekkel a megjegyzésekkel? Igen, köszönöm. A jegyzőkönyv elfogadása október 9-i 10-i ülés rendje online elérhető, és hogyha kifogásokat emelnének, nincs kifogás, akkor ezt elfogadtuk. Most pedig azonnal rátérünk a mai témánkra, interparlamentális bizottsági ülés a kohéziós politika 2020 utáni helyzetéről lehetőségek, kihívások és következő lépések. Kedves kollégák, kedves barátaim, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Nagyon örülök, hogy önöket itt üdvözölhetem az Európai Parlamentben. Azért gyűltünk össze ma az interparlamentális ülésen, hogy egy igen fontos témát vitassunk meg. Mi a jövője a kohéziós politikának, és hogyan fog ez alakulni a jelenlegi finanszírozási időszakunk lejárta után, vagyis 2020 után. Már beszéltünk sok alkalommal erről a témáról itt a bizottságunkban, és készítettünk egy állásfoglalást, és egy eszköztárat is a szakpolitikával kapcsolatosan saját kezdeményezésű jelentést indított a szakbizottságunk e témában, ez volt az alap. Ez kijelöli a parlament várható álláspontját, és azt, hogy mi várható ebben az évben. Most az úgynevezett omnibus javaslatról beszélünk, ami a jelenlegi időszak értékelésével kapcsolatos. Kre asszony, aki ma fel fog szólalni, a regi részéről az előadója ennek a témának. A jelentés a októberben az Európai Régiók és Városok találkozóján hangzott el, és nagyon örülünk, hogy a Regionális Fejlesztési Biztos úr és a Kotter Bizottság szintén részt vesz ebben a Régiók Bizottságának részéről. Mi is saját kezdeményezésű jelentést készítünk ehhez a fontos dokumentumhoz. Következő évben indul a következő finanszírozási időszak, és elkezdjük a javaslatok gyűjtését májusban a többéves pénzügyi keretről, ahogy erről tájékoztatást kaptunk. Holnap meghallgatás lesz Öttinger úrral, ő az a biztos, aki az EU költségvetésének felelőse, és remélem, hogy több információt kapunk tőle e témáról. Szeretném, hogyha jó vitát folytatnánk azokról a lehetőségekről és kihívásokról, amelyek előtt állunk, és említsük meg azt is, hogy melyek a bevált gyakorlatok, a jelenleg és az előző finanszírozási időszakokat figyelembe véve. Mi az EP részéről igen gyümölcsöző vitára számítunk ma, és önöknek igen sikeres és kellemes vitát és itt létet kívánunk. Mielőtt megkezdjük a hozzászólásokat, technikai információt szeretnék adni a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogyha hozzá akarnak szólni, akkor kérem, hogy töltsék ki a hozzászólási időkérelmi formanyomtatványt, és a teremőröknek adják oda. Ezt a formanyomtatványt az asztalukon találják meg. Ugye megtalálták, ugye világos, Elhangzott egy kérdés, ezt a tolmácsok nem hallották. Nem a válasz. Már ismerem őt, sokkal könnyebb ilyen módon megtudni, hogy kikér hozzászólási kérelmet, és ami a politikai frakció koordinátorait illeti, ők is hozzászólnak, majd pedig a nemzeti parlamenti képviselők és az egyéb itteni parlamenti képviselők. Szívélyesen üdvözöljük Önöket Kretszú biztos asszonyjal együtt. Őt is üdvözlöm, és Áb miniszter urat is, aki az észt elnökség felelős minisztere, a regionális, vagyis a kohéziós politika felelős minisztere. Nagyon örülünk, hogy jelen van ezen a kohéziós politikával kapcsolatos vitán a miniszter úr. Akkor nem is szaporítom a szót, és Kretszú biztos asszonynak adom át a szót a kohéziós politika jövőjével vel kapcsolatosan. Tisztelt EP képviselő, tisztelt nemzeti parlamenti képviselő, nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Mindannyian tudják, hogy számunkra, a bizottság számára a nemzeti parlamentek kulcsfontosságú tereme, szerepet töltenek be abban, hogy ellenőrizzék a mi általunk folytatott politikát az állampolgárok vonatkozásában. Üdvözlöm az összes képviselőt, bárhova is megyünk, mindig találkozunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, elmagyarázzuk a parlament prioritásait, és állandó, átlátható párbeszédet kívánunk folytatni velük. Az Európai Demokrácia házában vagyunk, és ez kulcsfontosságú idő, pont arra, hogy dialógust folytassunk a szakpolitikánk szempontjából, a kohéziós politika szempontjából döntő időszakot élünk meg. 2020 utáni időszakról van szó, szinte az összes tagállam elküldte véleményét ezen szakpolitika jövőjéről. Mindannyiuknak köszönöm, a nemzeti parlamenteknek az elvégzett munkát. Igen hálás vagyok ezért. A regi bizottság, az asszony szavait is nagyra értékelem. Ön igen keményen dolgozik ezen munka előkészítésében. ez asszony is részt vett a munkában. Schneider úr véleményét is köszönöm. Nagyon gondolatébresztő dokumentumot adott át nekünk. Köszönöm a munkájukat. Ha visszatekintünk, hölgyeim és uraim, akkor azt látjuk, hogy az európai projekt eddig még nem tapasztalt prosperitáson ment keresztül, de nagyon sok technológiai változás is történt, ott van a migráció, és ez leköti az unió figyelmét. Sok még a különbözőség, és ez megtalálható a kohéziós jelentésben is. Gazdasági, szociális, területi különbségek vannak, és ezek aláássák az EU alap eszméjét. Ami a jövőt illeti, kohéziós politika, ez a válaszom mindenre. Mégpedig azért, mert ez a legkonkrétabb kifejezése az európai szolidaritásnak. Ez a szakpolitika egyenlő esélyeket biztosít az összes állampolgár számára minden régióban. Mint mondtam, a bizottság a múlt hónapban kiadta hetedik jelentését a kohézió állapotáról, és több dolgot aláhúz a jelentés. Egy, különbözőségek mutatkoznak több szinten. Ezt figyelembe kell venni a jövőben, viszont az eredmények azt mutatják, hogy működik ez a kohéziós politika, viszont azt is kijelentette a jelentés, hogy az országok között, az országokon belül, vidék és város között, perifériák és a központ között bizony fokozottak a különbségek a nagyvárosok, kisebb települések között. Éppen ezért be kell ruházni minden régióban. A Regi Bizottság, sok tagállam ugyanezt a véleményt vallja. A jelentés azt is kimondja, hogy a szociális befogadás, beleértve a migránsokat, a klímaváltozás, a fenntartható közlekedés, oktatás, egészségügy, digitális infrastruktúra, innováció, kutatás, ezek azok a területek, ahol a kohéziós politika eredményeket ért el, és ez a jövőben még fokozottabban várható. Tovább támogatjuk a tagállamokat azért, hogy még kitartóbbak, erősebbek legyenek a globalizációt, az iparosítást is figyelembe véve. Hogy fogjuk mindezt elérni, hölgyeim és uraim? Hogyan tudunk összpontosítani a megfogható konkrét eredményekre? Jobban megcélozzuk a szakpolitikánkon belül azokat, akik felé fordulunk. Kiegyensúlyozottság, stabilitás, és bizalom, ez a szó a legfontosabb. Egyszerűsíteni kell, a radikális egyszerűsítés mellett vagyok. Ez már 25 éve nem változott ez a szakpolitika. Néha a kedvezményezettek számára ez nyomásos. Ott van az irányítási, a kontrollrendszer meglehetősen nehézkes, és a szakhatóságok és az EU intézmények hatóságok között a bizalmat erősíteni kell. Az elmúlt időszak megnyugtató volt, de meg kell mondani, hogy nehézkes volt és túl hosszú. Egy kicsit könnyedebb megközelítésre van szükség. Más opciónk is van. Sokan támogatják azt a rendszert, amely alapján a bizottság előre megállapodott feltételek mellett fogja bonyolítani ezt a programot. Új kihívások jelentkeznek folyamatosan, és a jelenlegi rendszerben a finanszírozási prioritásokat a végrehajtási időszak elején rögzítjük, és nagyon sok időbe telik a kiigazítás, sok olyan fázison mentünk keresztül, amikor sokkal gyorsabban kellett volna lépnünk például Vallóniában, a Caterpillar esetén, amikor egyik napról a másikra a munkások, dolgozók munkanélküliek lettek, vagy ott vannak a természeti csapások, rugalmasabbnak kell lenni a jövőben. Az alokált összeggel a jövőben talán könnyebb lesz remélhetőleg gyorsabban reagálni az említett esetekben. Egyszerű szabályozói csomagterre van szükség, és a szabályok nem szabad, hogy változzanak menet közben. Ami a az irányítás, kormányzást illeti, hogyha ez alacsony szintű, akkor ez befolyásolja a privát, magán befektetéseket. De a pénz nem minden, az adminisztratív kapacitásokra is építeni kell. Ezért fordulok a nemzeti parlamenti képviselőkhöz. Az önök ismeretei, az önök tudása arról, hogy mi zajlik az önök választókerületében, nagyon fontos önök kezében vannak a megfelelő eszközök, önök rendelkeznek a szakértelemmel, ismerik az európai jogszabályokat, döntő szerepük van abban, hogy csökkenteni lehessen a bürokráciát. Nagyon jó helyzetben vannak országaikban, azért, hogy segítsenek bennünket, azért, hogy ösztönzőket találjunk a strukturális reformok végrehajtására. Befejezésképpen, hölgyeim és uraim, kiemelném, mennyire fontos az, hogy kéz a kézben dolgozunk. És biztosítani szeretném önöket arról, hogy a regionális politikát a terepen valósítjuk meg, és Tyson biztos asszonyal együtt a régiókban már sinem vannak a programok, de senkit sem szabad lehagyni. Bizottság, tagállamok, parlament, nemzeti parlamentek, a regionális, lokális helyi hatóságokra számítunk. Azt nem kérem, hogy önmagukat értékeljék, csak azt szeretnénk, hogyha megnyugtatnának, biztosítanak minket arról, hogy ez vagy az a projekt megvalós, ha megvalósul, akkor húzzák alá, hogy ez európai pénzekből történik. Sokszor az az érzés, hogy ami rossz, az Brüsszelből jön, és ami jó, az a nemzeti hazai polgármesterek intézkedése. Azt nem kérem, hogy nagy sókat rendezzenek, de 90%-a a finanszírozásnak EU alapokból érkezik, és valahogy ezt senki nem mondja el. Tehát talán fontos, hogy a bizottság is időnként ott legyen ezeken a rendezvényeken. Mojadász biztossal beszéltem telefonon, Manchesterbe volt egy egyetemen, 150 millió eurót fordítottunk erre az eseményre, és, a, és nem jelezték, hogy európai pénzekből történt mindez. Mikor megkérdezték, hogy honnan kapták a finanszírozást, akkor azt mondták, hogy a polgármester biztosította a 150 milliót. Szerintem a bizalmat helyre kell állítani közöttünk, és meg kell magyarázni, mi is az a kohéziós politika. A régió bizottságbeli kollégáim, kollégáim biztos, hogy rendelkezésükre állnak magyarázatokkal, ez már megtörtént az év elején is, és most a koordináció folyik. Végül pedig tájékoztatom őket, hogy Juncker elnök a múlt héten elindított egy szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoportot szeptemberben indult nemzeti parlamenti képviselők, LP képviselők, régiók, bizottsága beli képviselők vesznek részt, és ez a politikai párbeszédet mozdítja elő, hogyan lehet hatékonyabb a politikánk, hogy teremthetünk hozzáadott értéket. Gyümölcsöző, sikeres vitát kívánok önöknek. Biztos vagyok benne, hogy ez a szakbizottság az egyik legjobb szakbizottság nagyon nagy tudással rendelkeznek a tagok, a terepen is dolgoznak, és nagyon fontos együttműködnie az EP-nek, a, par, a bizottságnak, a nemzeti parlamenteknek, és nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen a nagyon érdekes beszédet és a fontos üzeneteket, amelyeket megfogalmazott. Úgy tudom, hogy el kell mennie Alpokban, az Alpok stratégiáról majd úgyis mi is fogunk beszélni. De tudom, hogy ön nagyon elfoglalt. Köszönöm, hogy itt van, és eh, van Breszka úr itt lesz eh, az ülés végéig, így az Európai Bizottság képviselője jelen van, és meg fogja válaszolni a kérdéseket, ha lesznek kérdések. Fan eh, eh, Breska úrnak majd megadom úgyis a szót. De most a következő fő előadónk következik, Ják Áb úr, aki az észt soros elnökség minisztere, az Európai Unió tanácsának a soros elnöksége, ugye Észtország, és Áp, Áp úr, kérem, tartsa meg bevezetőjét. Biztos asszony, tisztelt parlamenti képviselők, Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a szemináriumra, amelynek témája a kohéziós politika jövője. Köszönöm a lehetőséget, hogy együtt megvitathassuk, mik a lehetőségeink, milyenek a, milyen kihívásokkal szembesülünk, mik legyenek a következő lépések. Ez most nagyon aktuális, hiszen az Európai Bizottság éppen dolgozik az új több éves pénzügyi kerettervezetén, és ennek része a kohéziós politikára vonatkozó rész is. A mai ülést azzal kezdeném, hogy megköszönöm az Európai Parlamentnek, Mihajlova asszonynak és az előadónak, árnyék előadóknak is a kitűnő együttműködést az Omnibus rendelet tárgyalásai során. Amikor a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletről beszélünk. Megemlíteném, hogy júliusban, mikor Észország átvette a soros elnökséget, az egyik cél, amit kitűztünk magunknak, az az volt, hogy a kohéziós politika jövőjéről folytatott tárgyalásokat folytassuk, különös tekintettel a végrehajtásra és sikerült ezt a feladatot elvégeznünk. Különböző szinteken zajlottak az egyeztetések. Az általános ügyek tanácsában múlt héten Elsősorban a kohéziós politikát vitattuk meg. Az általános ügyek tanácsa összeült, és minden lehet minden tagállamnak lehetővé tették, hogy elmondják a véleményüket, az elképzeléseiket a kohézis, kohéziós politika jövőjéről. Ezzel kapcsolatosan most szeretnék néhány dolgot elmondani, és a tanácsálláspontját ismertetni önökkel. Azzal kezdtük a tevékenységünket, hogy a munka programunkat jóvá hagytuk a 2020-as periódusra vonatkozóan, a szinergia, a kohéziós politika egyszerűsítésére vonatkozik ez a munka anyag, és eléggé szép konszenzus alakult ki a tanácsban a különböző politikákról, amelyek még ki kell, hogy egészítsék a szinergiát. De gondolnunk kell is, hogy milyen fajta közös szabályokat szükséges felállítani harmonizált módon, függetlenül attól, hogy milyen fajta módon fogjuk ezeket majd végrehajtani, de mindenképpen a munkacsoport ezt az egyszerűsítési célt fogalmazta meg a politikákkal kapcsolatosan. A kedvezményezettek pedig el kell, hogy igazodjanak abban a, hogy mondjam, szinte hatalmas erdőben, fergetekben, amelyet a különböző szabályok képeznek a számukra. Aztán ezen kívül megemlíteném azt is, hogy megkaptuk a jelentést a kohéziós politikáknak a megvalósításáról a miniszterektől, illetve a szabályokról szóló, a jövőbeni szabályokról szóló véleményeiket. Nagyon nyitott volt ez a vita, és a közös politikákkal kapcsolatosan nagyon nagy összhang alakult ki a tagállamok között, hangoztatván azt, hogy csökkenteni kell a különböző fejlettségi szinteket, és ezáltal, illetve eszközként a struktúrális politikákat kell segítőként hívni, és a mindezzel együtt a versenyképességet is fokozni kell a tagállamokban és a tagállamok között. Mindenki úgy véli a tanácsban, hogy a kohéziós politika alapvető fontosságú. A tanács kötelezettséget vállalt arra, hogy egyszerűsítse a struktúrális alapoknak a szabályrendszerét. Meg kell találnunk most azon lehetőségeket arra, hogy egyszerűbbek, egyértelműbbek, világosabbak legyenek a szabályok a következő ciklusban, és a demokratikus jelleg erősödjön. Tehát hatalmas kihívással szembesülünk ebben a kérdéskörben. A hetedik jelentés a kohéziós politikáról megjelölte azt, hogy nagyon pozitív hatása van mind a régiók, mind a tagállamok, mind pedig az egész Európai Uniós övezetre. Ezzel együtt vannak olyan régiók Európában, és Kretszú asszony beszélt erről a kérdésről, tehát vannak olyan régiók, ahol a fejlődés nem volt olyan gyors, mint ahogy ez elvárt lett volt volna. És ezen kívül még so, számos lemaradások, hiányosságok is vannak. Hatalmas kihívásokkal szembesülnek továbbra is az Európai Unió országai, a gazdasági növekedést tovább kell erősíteni, a képzést, az foglalkoztatást szintén még tovább kell fejleszteni, és a munkanélküliség tekintetében a fiatalok munkanélküliségére külön figyelmet kell szentelni, és a szegénység elleni harcra is. Dinamikus fejlődésre van szükség, dinamikus környezetben. Azok a célok, amelyeket megfogalmaztunk, azt igénylik, hogy integrált módon gondolkodjunk, holisztikus módon, és a kohéziós politika kellően rugalmas kell, hogy legyen ahhoz, hogy a valós igényeknek, szükségleteknek eleget tegyen mind a régiókban, mind az államainkban. A rugalmasságon kívül pedig eh, politikai stabilitásra is szükség van, mert hogy a hosszú távú fejlesztések, a kohéziós politika keretében ezt igénylik. A struktúrális reformok már pedig rendkívül időigényesek. A kohéziós politika ugyanakkor nem egy csodaszer önmagában a politikáinkat koncentrált módon kell, hogy megvalósítsuk, konkrét célokat kell, hogy kitűzzünk ahhoz, hogy optimális eredményeket tudjunk elkönyvelni. E tekintetben a jegyzéseink, üzeneteink teljesen egyértelműen nagyon egyértelmű rögzítést, nagyon egyértelműen kell rögzíteni a célkitűzéseinket. Ez kell, hogy a prioritást élvezzen, élvezze a következő periódusban. A kézzel fogható eredmények még jobban mutatják majd azt, hogy milyen hozzáadott értéket hoz az Európai Unió. Így módon az állampolgárok pontosan fogják látni, hogy a fejlesztések milyen hozadékúak a számukra. Kiepenni most az együttműködést a határon átnyúló övezetben is. Több mint egy harmada az Európai Uniós lakosságnak transfrontális régióban él, határon átnyúló tevékenységekben van részük i módon. Éppen ezért ez azért is nagyon fontos, mert hogy konkrétan megnyilvánítja azt, hogy mennyire fontos a szabad személy és áru mozgás az Unióban. Az együttműködés, a határokon túl mutató és egy, átnyúló együttműködés azt hiszem az egyik legfontosabb terület, és a legjobb gyakorlatokat tudjuk így módon is elterjeszteni, és ezáltal is növeked, növelve a versenyképességet úgy gondoljuk, kedves kollégák, kedves barátunk, hogy a kohéziós politika jól kimutatta azt, hogy mennyire összhangban van a 20-20-as célkitűzésekkel a kohéziós politika úttörő szerepet tölt be a fejlesztések területén, és éppen ezért ezen figy- eredményeket, eredményeit már figyelembe kell vennünk az egyéb témákban is. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos eszmecserék már egyre konkrétabb eredményekkel kecsegtetnek, és úgy gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy közösen fejleszünk ki olyan további kohéziós politikát, amely lehetővé teszi a régiók számára, hogy tovább fejlődjenek, és az állampolgáink javát és jólétét szolgálják. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a tanács jó eredményekről tudott beszámolni önöknek. Köszönöm szépen. Thank you, thank you, Mr. Up. Thank you for... Köszönöm szépen, Ábúr, nagyon érdekes tájékoztatást, mindazt, amit megfogalmazott nekünk. És elköszönhetünk a biztosasszonytól, folytatjuk a munkánkat. Rátérünk a mai program következő részére, blokkjára, ez a vita bevezetése. Öt nagyon érdekes előadást fogunk meghallgatni, amelyek ismertetik velünk a kohéziós politika különböző szempontjait, a jó gyakorlatokat, adnak egy kitekintést a jövőbe. Erik van Breska úr az első előadónk a regionális főigazgatóság igazgatója az Európai Bizottságnál. A 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatokon most dolgozik ez a főigazgatóság, tehát nagyon aktuális az ő beszéde, és nagyon várjuk, hogy mit mond az Európai Bizottság erről. Ivelina Vasileva asszony a második előadó, aki a Bulgár Köztársaság Nemzeti Gyűlése Környezetvé és Vízügyi Szakbizottságának elnöke, és néhány jó példát is eh, ismertetni fog velünk a kohéziós politika területén. Rovana Plamb asszony eh, a eh, Román Képviselőház Európai Ügyi Szakbizottságának elnöke. 2019 tavaszán tölti majd be Románia a soros elnökséget, a következő finanszírozási programozási időszak előkészítése eh, folyik majd eh, a 2018. Eh, ugye január 1-től Bulgária lesz a soros elnök, és utána 2019. januárjától Románia. Michael Schneider úr, a Régiók Bizottságának jelentéstevője, nagyon jó barátunk itt az Európai Parlament Regi Ő ismerteti velünk a Régiók Bizottságának véleményét, amelynek a címe a kohéziós politika jövője 2020 után. Fontos, hogy a régiók bizottsága is hallathassa hangját itt a mai eszmecserén. És az utolsó előadón Konstance Krélasszony, európai parlamenti képviselő, ő a saját frakciójának, a szocialisták és demokraták frakciójának a jelent koordinátora, két olyan fontos ügyben, amelyek ezik közül éppen az Omnibus dosszié. Az első előadó, a felsorolt öt előadó közül von Breska úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy meghívtak, hogy itt lehetek. Rövid leszek, és nyilván nem fogom megismételni azt, amit a biztos asszony az előbb elmondott. Azt javaslom, hogy négy pont ról beszélnék hangsúlyozottan. Ez szívügye a bizottságnak. Ezeken a kérdéseken gondolkodunk jelenleg a jövővel kapcsolatban, és akkor a 2020 utáni időszakra gondolok. A bizottság ki fogja dolgozni legkésőbb jövő nyáron a javaslatait, tehát egy 7-8 hónapunk van erre. Az első pont a strukturális reformok jövője. Amikor azokkal a régiókkal foglalkozunk, amelyek kevésbé fejlettek, amelyek lemaradtak, akkor látjuk, hogy sok a hasonlóság ezen régiókban. Például az üzleti eh, szektor, a vállalatok. Az jellemzi ezeket az elmaradottabb régiókat, hogy kevesebb vállalat, kisebb vállalatok, kevés eh, startup és kevésbé eh, termelékeny vállalkozások vannak a régióban. Ez azt jelenti, hogy az ezekben a régiókban működő vállalatok nagyon nehezen tudnak megküzdeni egy kezvezőtlen üzleti környezettel. A kisvállalkozások nem tudnak olyan megoldásokat találni, mint a nagyok. És ez a kedvezőtlen üzleti környezet nem csak a gazdasági növekedést akadályozza, hanem a kohéziós politika keretében eszközölt beruházásokat is. Hogy mondjak egy példát. Jelenleg 70 milliárd eurót költünk innovációra, vállalat, vállalkozás fejlesztésre. Nos, ezek a beruházások csak akkor eredményeznek új munkahelyeket és új vállalkozásokat, hogyha egy vállalkozás létrehozásának a költsége nem túl magas vagy hogyha az érintett régióban lévő vállalatok hozzáférnek forrásokhoz, de sokan nem férnek hozzá. Ezért a bizottság azon gondolkozik, hogy hogyan tudnánk pozitív ösztöndőket kidolgozni, annak érdekében, hogy ezek a reformok folytatódhassanak, hogy javuljon az üzleti környezet ezekben a régióban, hogy ne csak emberekbe és vállalkozásokba ruházzunk be, hanem küzdjük le az administratív reformok nehézségeit. És itt én pozitív dolgokra, ösztönzőkre gondolok, de még a megoldásokat ki kell dolgoznunk. A második pont az irányítás kormányzás minősége. Ha megnézzük, hogy mi a legfőbb akadálya a növekedésnek és a kohéziós források megfelelő menedzselésének, akkor sokszor a közigazgatási problémákra bukkanunk. Ez sokszor gátja a gazdasági fejlődésnek ezért a közigazgatás, az igazságszolgáltatás hiányosságai, korrupció kézben tartása, ezek a dolgok tartoznak ehhez a második ponthoz. Javítani kell tehát az igazgatást, az intézményeket, ezzel lehet serkenteni a növekedést, és jobban kezelni a forrás kihelyezést. Erre nagy hangsúlyt fektetünk. A kapacitásépítés, a közigazgatás korszerűsítés annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön. Harmadik pont. A biztosan már elmondta, hogy a kohéziós politika a jövőben mindenek előtt olyan területekre koncentrál, mint az innováció, a szociális inklúzió, a klímaváltozás, amelyek kulcsfontosságúak az unió számára. Itt egyszerűsíteni kell a mechanizmusokat, és gondolom valamennyien hegyet értünk abban, hogy túl komplexé váltak a mechanizmusok a kohéziós politika területén. Itt radikális egyszerűsítésekre készülünk. Tudjuk, hogy ezt már régebben is sokszor elmondtuk, de most tényleg komolyan gondoljuk és most és itt megígérhetem önöknek, hogy a következő a jövőbeni rendelet rövidebb lesz, sokkal rövidebb lesz, sokkal egyszerűbbek lesznek a szabályok, kevesebb lesz az ellenőrzés, kevesebb lesz az audit, kevesebb lesz a beszámoló, a jelentés, és amennyire csak lehet a nemzeti szabályokra és intézményekre, hatóságokra fogunk, fogunk hagyatkozni a bizalom mindenki részéről, ez a legfontosabb. Ez nem mindig könnyű, de mindent megteszünk azért, hogy jussunk idáig. Tudjuk, hogy helyben, a, a terepen sokszor kicsit más a helyzet, de eh, fogjanak szavamon, itt most kijelentem, hogy ezt eh, a feladatot teljesíteni fogjuk. Mert a bizottságon belül konszenzus van a tekintetben, hogy a jelenlegi keretekben már nem tudunk tovább dolgozni. Végül, de nem utolsó sorban, a politikák hatása az utolsó fő terület. Itt ennek kapcsán a jövőben a innovatív finanszírozási formákra helyezzük a hangsúlyt. Egy kicsit el kell szakadnunk a visszanemtérítendő támogatásoktól, és inkább kölcsönök, garanciák, tőke támogatás az, amiben gondolkozunk. Mihály asszony is említette, jelenleg is zajlik a tárgyalás a bizottságnál és a parlamentben is egy csomagról, hogy hogyan tudnánk megkönnyíteni az újszerű pénzügyi eszközök alkalmazását. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz több visszanemtérítendő támogatás, hiszen van, amikor ezek jelentik az egyetlen lehetséges finanszírozást, amikor nem termelődik bevétel pénzügyi, újszerű pénzügyi eszközöket pedig csak akkor lehet alkalmazni, hogyha van valamilyen bevétel. Teljesen világos számunkra, hogy mindig először, első helyen a szakpolitika áll, és második helyen a pénzügyi eszköz. Ez mit jelent? A kohéziós politika nem szólhat csak a pénzügy, pénzről, mennyi pénzről van szó, hogy hogy fizetik vissza, hanem még ezekkel az újszerű pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is az igazi kérdés az, hogy javul-e az innováció a KKV-knál, jönnek-e létre új munkahelyek, ez lesz a mérce, ezt kell mérni, és nem azt, hogy milyen instrumentumokat alkalmazunk, hogy mennyi beruházunk, beruházás történik. Persze nyilván olyan régiókban működünk, ahol ezek nehézségekbe ütköznek, ezért mindig is a kohéziós politika áll első helyen most már olyan helyzetig eljutottunk, amikor mintegy 20 milliárd eurót költhetünk ilyen újszerű pénzügyi eszközökre, és itt ez az összeg a jövőben még nőni fog. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Itt hallottam, hogy a morajt a közönség soraiból, amikor az egyszerűsítésről beszélt. Igen, hát ez, ez a csodálatos folyamat, eljárás. Tudjuk, hogy minden egyszerűsítés útja a bonyolultságon, a bonyolultabbá váláson keresztül vezet, de aztán a végén el kell jutnunk az egyszerűbb mechanizmusokig és engedjék meg, hogy bulgáról vezessem fel a következő előadónkat. Ivelina Vasiljeva, asszony a következő előadónk. Tisztelt képviselők, az Európai Parlament és a Nemzetközi Parlament képviselői, régiók bizottságának a tagjai, Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos fórumon a bulgár parlament képviseletében, és elmondhatom, hogy hogyan látja Bulgária a kohéziós politika jövőjét 2020 után, és most engedjék meg, hogy bulgárul folytassam. Bulgária az Európai Unióhoz való csatlak csatlakozásának a harmadik évét ünnepli, és eh, eh, tíz eh, évvel, tizedik évfordulóját ünnepeljük. Tíz év után a bulgárok meggyőződéses európaiak és optimisták. Egy közelmúltbeli közvéleménykutatás szerint a bolgárok 50%-a támogatja az EU-t, 65%-a demokratikusnak ítéli, és 52 a szolidaritásra és eh, a tagállamok védelmére épülő uniónak látja az EU-t. A kohéziós politika kulcs eleme az EU-s politikáknak beruházások a kohéziós politika keretében folytatódni fognak. Arra számítunk, hogy az Európai Bizottság az új pénzügyi keretre vonatkozó tervezetét 2018-ban be fogja terjeszteni, és ezt követően indulnak el a konzultációk a készít, tervek akkor azért vissza kell néznünk a múltba is. Meg kell nézni, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a kedvezményezettek, a települések, az önkormányzatok. A parlamentben mi is gyűjtöttünk nagyon értékes tapasztalatokat, a 2007 és 2013 közötti időszakban környezetvédelmi programok nagyon sikeresek voltak, de volt egy program, ami nagyon nehéz szakaszon ment keresztül, de a végén nagyon sikeres lett 50 szennyvíz kezelő berendezés épült fel, illetve mod, korsz, került korszerűsítésre, több száz kilométeres szennyvíz csatorna rendszert építettünk ki, 4 millió ember profitált ezekből az infrastruktúrális beruházásokból. A 2007 és a 2013 közötti időszak, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. A végrehajtási arány 98%-os volt. De hát ezek csak számok. Nyilvánvaló és látható is az eredmény a bulgár polgárok számára. Az Európai Uniós források nagyon fontosak az ország gazdasága számára, ha összehasonlítjuk a makrogazdasági eredményeket, akkor ez egyértelművé válik. És van egy olyan forgatókönyv is, hogy mondjuk mi lett volna a helyzet EU források nélkül. A tíz éves tagságunk idején 10 eh, eh, százalékkal nőtt a eh, GDP, a az EU-s támogatásoknak is köszönhetően 332 ezer új munkahely jött létre, az átlagbér 9,6%-kal magasabb, mintha nem lettek volna EU-s támogatások. A gazdasági pénzügyi válság természetesen Bulgáriát is sújtotta, de Bulgária stabil ország, 2017-ben 4%-os a gazdasági növekedés, alacsony a munkanélküliség, 6,5%, nőnek a jövedelmek, különösen a reálgazdaságban. A 2014 és 2020 közötti programozási időszakban is a beruházásokra helyezzük a hangsúlyt. Az ex ante kondicionalitás reformja is zajlik, voltak késedelmek bizonyos projektek megvalósulásában, a késedelmes kifizetések miatt, és voltak nehézségek az igazgatási hatóságok akreditálásával kapcsolatban is. De az Európai Bizottság eh, nagyon jónak ítéli az eredményeinket. Hogyan látjuk a következő eh, időszakot 2020 után, Brexit után, biztonság, migráció, klímaváltozás, a digitális társadalom létrehozása, nagyon sok a kihívás. Továbbra, tovább kell dolgoznunk, hogy nőjön a e, jólét az országokban, és az EU továbbra is kulcsfontosságú e, szereplő. A fő üzenetünk az, hogy folytatódjon az egyszerűsítés, nőjön a rugalmasság, és e, legyenek nagyon konkrét eredmények. Mindenek előtt kohéziós politika hosszú távú beruházási jellegét meg kell őrizni. A változások ellenére is ez továbbra is minden európai régió rendelkezésére kell, hogy álljon. Továbbra is prioritás kell, hogy legyen az EU 2020 utáni költségvetésében a konvergencia erősödni fog a kohéziós politikának köszönhetően, a strukturális problémákat kezelni fogjuk ennek a politikának a segítségével. El kell készíteni időben a megfelelő szükséges jogi kereteket, és a változásokat fokozatosan kell bevezetni, hogy ne E, eredményezenek ezek nagy késedelmeket. Erősíteni kell a beruházások hatását a belső piac erősítése érdekében. Ez a, az adományozók és a kedvezményezettek számára egyáltalán fontos, egyaránt fontos, hiszen nem csak a kis gazdaságokra, a kedvezményezetekre gondolunk gondolnunk, hanem a nettó befizető országokra is. A kohéziós politika keretében a kevésbé fejlett országok beszközött beruházások egy jelentős része tulajdonképpen visszafolyik a fejlett országokba, és így az egész EU-ban erősödik a gazdasági fejlődés. A megfelelés ellenőrzésről, a dokument konzultálásról át kell helyezni a hangsúlyt az egyszerűsítésre, és konkrét eredményekre van szükség, aminek világosak a hatásai, megfelelő pénzügyi gazdálkodás mindenek az előfeltétele. A leginkább ellenőrzött és auditált projektek valósultak meg nálunk, de mindenképpen egy auditálási, egységes auditálási vizsgálati rendszerre lenne szükség a kohéziós forrásokkal kapcsolatban. Különbséget kell tennünk a között, hogy mi a tagállamok felelőssége és mi az Európai Bizottság felelőssége a programok megtervezésében és végrehajtásában. Beszélnünk kell arról is, hogy hogyan eh, lehet külön választani a különböző alapokat, és eh, hogyan lehet a nemzeti és európai stratégiákra építeni az egységes eh, végrehajtást. Biztosítani kell a szükséges rugalmasságot, hogy a nemzeti és regionális szintű kihívásokra egyaránt választ tudjunk adni. Rugalmasan kell kombinálni egymással a programokat és a különböző eszközöket, így például a Horizont 2020-at, valamint az emberi erőforrásokkal kapcsolatos programokat. Ezt akkor eh, tudjuk megtenni, hogyha az Európai Struktúrális és Beruházási Alap eh, támogatásait meg a legoptimálisabb módon használjuk fel. A Jessica, a Jaspers, a Jeremy nagyon sikeres programok voltak. Ezek mind sikertörténetek, amelyekre tovább építkezhetünk. De a legjobb pénzügyi eszköz sem vált, helyettesítheti a visszanemtérítendő támogatásokat, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor csak az ilyen támogatásokkal lehet sikert elérni. Hozzá akarunk járulni a közhivatalok, a közigazgatás eredményességének, hatékonyságának a növeléséhez. Bulgária továbbra is támogatja a tematikus koncentráció elvét, azaz, hogy legyenek konkrét stratégiai célok. Azt is remélem, hogy az ex-ante feltételrendszer tovább erősödik majd 2020 után, de a szankciók mellett ösztönzőkre is szükség van. Hölgyeim és Uraim, a Bulgár Parlament épületén van egy felirat, egy, egyesítve erőnket erősebbek vagyunk. Ez lesz a bulgár elnökség mottoja is. Biztos vagyok abban, hogy a közös munkának meg lesznek az eredményei és a következő időszakban együtt fogunk működni, annak érdekében, hogy legyen több Európa egy intelligens és jól végrehajtott kohéziós politika révén is. Köszönöm szépen! Most pedig Rovana Plamb asszonynak adom meg a szót, aki a Román Képviselőház Európai Ügyi Szakbizottságának elnöke. Köszönöm, elnök asszony, Tisztelt elnök asszony, Mihajlov asszony, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak ma engem erre a vitára. A jelentés és a téma a kohéziós politika jövője 2020 után a jövőnket is jelenti, az Európai Unió, mint projekt jövőjét, és mindannyiunk jövőjét, az európaiak jövőjét. Ma mindkettőről fogok szólni. Az EU pénzalapok minisztere voltam, ezt megelőzően, és jelenleg az Európai Ügyek Bizottságának vagyok elnöke a Nemzeti Parlamentben, valamint Románia képviselője, Románia fogja betölteni az elnökségi posztot Bulgária követően 2018 as felében. Szólnék néhány szót a 2007-2013-as időszakról. Ez az előző időszak Románia számára az első tapasztalatot jelentette az európai pénzalapok irányításában. Ez tapasztalatszerzés volt, ismeretszerzés, hibákat követünk el, de mégis elősegítette az ország fejlődését. A politikák, szakpolitikák, programok végrehajtása hozzáadott értéket jelentett, ami pedig a az alapokat illeti, minden EU, egy euró 2,3 eurót generált Romániában, és 90%-os abszorciós alány volt az tapasztalható az időszak végén, ami a 2020 utáni 2000 2020-ig tartó időszakot illeti, ez az időszak sokkal komplexebb szabályokat hozott, és sokkal szorosabb irányelveket, iránymutatókat. Szeretnék még kiemelni egy elemet. A programozás nehezebb akkor, amikor bizonyos küszöbértékekkel kell megküzdenünk, amelyeket központi szinten szabnak meg, és ezek nem veszik figyelembe az összes tagállam igényeit. A kohéziós politika jövője az EU jövőjével függ össze, ahogy elmondtam. Nem lehet az egyiket a másiktól elválasztani. Az összes EU régió vonatkozásában intelligens, fenntartható fejlődést kell, hogy hozzon, és fenntartható munkahelyeket. Ez a politika a legfontosabb európai beruházási politika kell, hogy maradjon. Integrált megoldásokat generál EU nemzeti, helyi igényeknek megfelelően, figyelembe véve az emberek igényeit, hozzájárulunk az EU-ban megszabott célok megvalósításához. A kohéziós politika jövőjét illetően 2020 után néhány elemet szeretnék kiemelni, ezeket fontos figyelembe venni. Egy, erősíteni az alapok felhasználásának hatékonyságát. Bár az EU új kihívásokkal és prioritásokkal áll szemben, biztonság, migránsok, határok, ennek ellenére a kohéziós politikájának az igazi igényekhez kell alkalmazkodnia, és ezeket a régiók kell, hogy megszabják, és az allokálás is ennek megfelelően kell, hogy történjen, nekünk pedig a hatékonyságot kell növelni. Másik pont az intelligens felhasználás. Minden új időszak új ötletekkel állt elő, de néhány komplikációt is jelentett. Irányítási kontrollrendszer, új szabályok, irányelvek a bizottság részéről, ezek későn érkeztek. Éppen ezért a bizottságnak a jövőben fenn kellene tartania a jelenlegi struktúrát. Meg kell tartani a már meglévő struktúrákat, és nem kell minden új időszakban átalakítani az irányítási és kontrollrendszert Kohéziós politika továbbá a régiók és tagállamok igényeihez, valós igényeihez kell, hogy alkalmazkodjon. A jelenlegi szabályokat kell a KKV-k tekintetében felhasználni, de cirkuláris gazdaságot nem kell létrehozni, Befektetési stratégiákat kell kialakítani a tagállamoknak, és azonosítani a prioritásokat a rendelkezésre álló alapoknak megfelelően. Tagállamok, régiók azonosítsák a szükségleteket, majd ezeket követően nézik meg a saját forrásaikat ha küszöböt szabnak meg, mint az ESF esetében, EU szinten, és hogyha az ELSEF és az ERDF prioritásokat nem hangolják össze, akkor nem veszik figyelembe az igazi igényeket a tagállamok szintján. A második, a, továbbá szeretném elmondani, meg kell nézni, hogy mennyire relevánsak a pénzügyi eszközök, és ezeket össze kell hangolni az alapokkal. Romániában a jövedelem generáló projektek igen jelentősek, kombinálni kell ezeket a strukturális alapokkal, de közben még hozzá kell járulni a finanszírozáshoz. Ami pedig az európai finansz- szemesztert illeti, strukturális politika legyen alapja a kohéziós politikának. Az európai szemeszter és a kohéziós politika közti kapcsolatot erősíteni kell de az országok specifikus ajánlásait optimálissá kell tenni. Szükség van az ösztönző mechanizmusokra, és nem pedig szankciókra. Különben nem lesz hatékony a végrehajtás az országokra vonatkozó specifikus ajánlások tekintetében. Ez utóbbiak a kohéziós politika esetében a befektetési, beruházási keretet kell, hogy erősítsék. Továbbá a kedvezményezettek Románia esetében a jelenlegi szabályozói program um, kiigazítását látja szükségesnek, ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk felhasználni az EU forrásokat. Ezt mindenképpen támogatjuk a végrehajtási előírások egyszerűsítését, figyelembe kell venni az egyszerűsítést és a helyi igényeket. Egyszerűsíteni kell, ez a biztonsághoz és a teljesítményhez is hozzájárul. A tematik demokratikus koncentrációt, az auditálási és kontrollszabályokat, a feltételeket, a mutatószámokat, indikátorokat. Itt figyelembe kell venni az egyszerűsítésként. Ami a rugalmasságot illeti, rugalmasabban kell az új kihívásokra reagálni, de ennek nem lehet kihatása a stratégiai irányokra, és a programozási dokumentumok meglétére. Ezek több évre szólnak. Véleményünk szerint a rugalmasság legyen jelen a regionális és nemzeti szinten történő finanszírozásnál a szubszidiaritás elveinek megfelelően azért, hogy konvergencia legyen és igazi egyensúly a tagállamok között és egész Európában, ami a kölcsönös bizalmat illeti a kohéziós politikák végrehajtása során. Ez fő része kell, hogy legyen a kohéziós politikának, vagyis a legfőbb szereplők közötti bizalom erősítése, azért, hogy ne legyen túlszabályozás, és ne sokszorozzuk meg az auditálásokat ugyanazon kedvezményezettek esetében. Ami a végrehajtási időszak hosszúságát illeti, itt különböző nézeteket ismerünk. Vannak, akik 7 évet támogatnak, vannak, akik 5 plusz 5 évet. Hogyha sikerül a szabályokat egyszerűsíteni, és elkezdjük a finanszírozást a kedvezményezetek számára a periódus első napjától kezdve, akkor megkönnyítjük a helyzetet. De Románia a 7 éves időszakot támogatja, mert fontos a stratégiai jelleg megőrzése a költségvetés esetében azért, hogy az EU közép- és hosszú távú céljait elérjük. Végül pedig Románia koordinálni fog Bulgáriával és az osztrák elnökséggel is, szorosan együttműködik az EP-vel, a bizottsággal, hogy támogassa a kohéziós politikára vonatkozó szabályok időben való elfogadását még a 2019-es választások előtt, hiszen az nagy kihívás lesz. Össze kell hangolni az erőfeszítéseket azért, hogy a kohéziós politika szolgálja az európai projekt erősítését és az európai stratégiák erősítését. Köszönöm a figyelmet! Most pedig Schneider úrnak adom meg a szót, aki a Régiók Bizottságának tagja, és itt az európai régiók álláspontját hallgatjuk meg a kohéziós politika jövőjéről. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a meghívást is, nagyra értékelem ezt én is, és a Régiók Bizottsága is. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ma itt a Nemzeti Parlamentek képviselőivel találkozzunk. Remélem, hogy a következő két évben ez az együttműködés továbbra is fontos szerepet fog játszani. A Régiók Bizottsága idén májusban elfogadott egy véleményt a kohéziós politika jövőjéről. A 350 tagunkból csak egy ellenszavazat volt. Tehát amit mi elfogadtunk, az a Európában a helyi regionális önkormányzatok véleménye. Ezt nem túlzás így leszögezni. A vélemény ismertetése kapcsán megpróbálok minél kevesebb ismétlésbe vonat bocsátkozni, hiszen már nagyon sok minden elhangzott abból, ami a mi véleményünkben is megtalálható. Ennek nagyon örülök, jobb ez, mint a ellentmondásokkal kellene szembenéznünk. A kohéziós politika nem az Európai Unió egy fajta ajándéka a régióknak, a településeknek, a tagállamoknak, hanem ez egy kötelezettség, ami a Lisszaboni szerződésből származik. A e, területi e, kohéziót e, erősíteni kell a szerződés szerint, és ezért van szükség a kohéziós politikára hogy most ezt használjuk-e vagy sem. Ha aktuális válaszokat akarunk találni, el kell olvasni a hét kohéziós jelentést, abban benne van a válasz. Ezek a jelentések világosá teszik, hogy 2020 után is mennyire fontos lesz a kohéziós politika. A kohéziós politika azonban a mai formájában nem tökéletes. Nagyon sok mindenen javítani kell, néhány technikai, egyedi szemponton is, amire most nem kívánok kitérni. Mindenképpen azért kell javítani, hogy nőjön a hatékonysága a kohéziós politikának. És az előttem szólóhoz hasonlóan én is kihangsúlyoznám, igen, egyszerűsítés. Van Breszka úr, önnek is köszönöm, hogy ezt ennyire egyértelműen kijelentette. Egyszerűsítésre van szükség. Amikor két évvel ezelőtt a régió bizottságában kezdtem dolgozni, az első hozzászólásommal azt mondtam, hogy számomra a jövőben a kulcs téma az egyszerűsítés. És mindenki ezt borzasztóan támogatta. Ennek egyrészt örülök, másrészt ez azért azt is jelzi, hogy ez valóban egy nagyon nagy probléma. Ha ezt nem tudjunk egyszerűsíteni, akkor középtávon leromboljuk az egész rendszert. Természetesen szükséges a megfelelő forrás ellátottság, anélkül nincs kohéziós politika, gondolom erre nem is kell jobban kitérnem abból kell kiindulnunk jelenleg, ugye mintha arányosan nézve azonos lenne a forrásokkal való ellátottság, legalábbis mi a, ezt az arányosságot követeljük a, az RB-ben. Tehát javításra van szükség, javítani kell a kohéziós politikát, de nem kell alapjaiban megújítani. A regionális és helyi szintről, ahol a végrehajtás történik, folyamatosan figyelmeztetnek minket, hogy vigyázzunk az újításokkal, hiszen azt a hatóságoknak kell majd tudni kezelni. Hogyha egyszerre túl sok mindent változtatunk, borítunk fel, akkor azoknak lesz nagyon nehéz a helyzete, azoknak a, az intézményeknek, amelyek 2014-ben teljesen újonnan álltak fel, és még a jelenlegi késedelmek is annak tudhatók be, be, hogy az igazgatási szervekre túl nagy terhet rót róttak, róta szabályok betartása, a végrehajtás. A kohézis politika minden régió számára ajánlat kell, hogy maradjon. Köszönöm a bulgár kolléganőnek, hogy ezt ennyire egyértelműen ő is kijelentette. A e, kohéziós politikát csak akkor fogadják el az emberek, hogyha elvégben is minden régiónak rendelkezésre áll. Vannak persze gazdasági, szociális okok, amelyek e, a mellett szólnak, hogy ez az ajánlat minden régiónak szóljon. Szerintünk az architektúrán sem kell túl sokat változtatni. Az architektúra, az ez a felosztás különböző kategóriák, ez bevált. A hetedik kohéziós jelentés megpróbálja az európai régiók eh, helyzetét eh, elemezni, és különböző klubokról beszél, komoly párhuzamosságokra mutat rá a jelentés, és több minden amellett szól, hogy tartsuk meg a jelenlegi kategóriákat. De felmetedik az a kérdés, hogy a BIP-nek mi legyen a szerepe, mint alapkritériumnak. A, a GDP tehát az a legfontosabb kritérium, aminek az alapján a régiókat kategóriákba soroljuk be. De az a véleményünk, hogy új kritériumokra is szükség van, egy szinten lejjebb, amikor a konkrét forráselosztásról van szó, különböző indikátorokat már ma is figyelembe vesznek. De ezen még gondolkoznunk kell, és új plusz indikátorokat kell -e majd alkalmazni. Egy másik kérdés, hogy mi legyen a kohéziós politika, politika kapcsolata az Európai Unió központilag kezelt alapjaihoz, a strukturális alapokhoz. Itt szerintünk nem szabad ellentétet kovácsolni, a, mind a kettőnek megvan a jogosultsága. Amit erősíteni kell, az az alapok közötti, a különböző módszerek közötti szinergia az európai költségvetésből származó valamennyi forrás esetében javítani kell a felhasználók felhasználás koordinálását. A vegyes felhasználás alapoknál, a strukturális alapoknál a rugalmasságot kell erősíteni, ezt néhány előttem szóló elmondta, a biztos asszony is egyértelművé tette. A rugalmasság számunkra a területi megközelítés erősítését jelenti. Tehát a régiók nagyobb mozgásteret kell, hogy kapjanak, amikor arról döntenek, hogy számukra és az ő fejlődésük számára mi helyes. Ezeket a döntéseket nem lehet valahol központi helyen meghozni. De amikor ezt mondom, egyré, e, ezzel együtt a tagállamokhoz is fordulok, tehát nem csak az európai intézményekhez, hanem a felhívásnak, ennek a felhívásnak a címzetjei a tagállamok is, hogy bízzanak meg jobban a régióikban, ne vonjanak el hatásköröket, amit bizonyított megfigyelhetünk. Ami a kondicionalitás kérdését illeti, itt a régió bizottságában egyetértünk abban, hogy a feltételek eh, nem illesz, ezért kondicionálítás nem illeszhet össze a kohéziós politikával. A strukturális alakokból eh, a, foly, a támogatás csak a az alapmegfelelő szabályának az alapján történhet. Tehát eh, gazdasági, területi, szociális kohézió, ennek alapján az eh, kell eh, megítélni a támogatásokat, mert hogyha külső kritériumokat vonunk be, akkor nagyon tetszőlegessé válik az egész a források odaítélése. Ezt egy nagyon komolyan kell vennünk, tehát nagyon kritikusan állunk hozzá a kondicionalitás kérdéséhez. De azt is látnunk kell, hogy az európai szemeszter és a strukturális alapok közötti kapcsolatot javítani kell, és intenzívebbé kell tenni. Ma kialakult egyfajta gyakorlat, de hát ezt még jelentősen javítani kellene, ennek a részleteire sem tudok most kitérni. De a régióknak a munka során, és amikor az európai szemeszter ről folynak az egyeztetések, akkor jobban be kell vonni ebbe a régiókat. Tényleg túl keves, kevés a kapcsolat az operatív programokhoz, tehát ezen a területen tovább kell lépnünk, hogyha javítani akarjuk a munkát. Még csak két záró megjegyzést engedjenek meg. Egyrészt nagyon örülök, hogy itt ma sor kerül erre a találkozóra, és azt kérem, hogy ez itt ma ne az utolsó találkozó legyen 2020 2020 ott új időszak kezdődik, majd a bizottság jövő nyárig remélhetőleg elénk teszi a javaslatokat, és azután a labda önöknél van itt az Európai Parlamentben, illetve a tagállamoknál, a nemzeti parlamentekben, önök azok, akik döntenek, és gondolom kiírhatunk abban, hogy mi van, amennyien a kohéziós politika barátai vagyunk, én legalábbis ezt remélem. Ha továbbra is összefogunk, összeta, együtt működünk, akkor együtt tudunk a jövőbe tekinteni, és ezzel a céllal májusban létrehoztunk egy szövetséget a kohéziós politika jövőjének a biztosítására. Cohesion Alliance a neve ennek a szövetségnek, kohéziós szövetség, amihez mindenki csatlakozhat. Magánszemélyek és parlamenti szakbizottságok, kormányok, mindenki, aki akar, csatlakozhat a szövetséghez. Itt látják a hashtaget. A Twitteren már most rögtön csatlakozhatnak, tehát a hashtag a Cohesion Alliance egybeírva. Már ezren, több ezren csatlakoztak, minél többen csatlakoznak, annál nagyobb lesz a súlyunk a jövőben zajló egyeztetések során, tehát csatlakozzanak a Kohéziós Szövetséghez. Köszönöm a felhívást, Remélem, hogy egyre több támogatója lesz ennek a szövetségnek. A kohéziónak egyre több támogatója lesz, és a régiók és városok nyílt nap, indult ez ezzel, nagyon nagy esemény volt, nagy kezdeményezés. Köszönöm a megjegyzését, most pedig, most folytatjuk Krél asszonynal, aki a Regi Bizottság tagja, és néhány igen fontos anyag előadója. Krél asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, 10 percben nem lehet az egész eh, kohéziós politikáról mindent elmondani, és a jövőről, ezért csak néhány pontra korlátozom a mondandómat. Először is, az Európai Parlament és a szakbizottságunk már hónapok óta eh, be, besz, eh, vitatkozik a kohéziós politika jövőjéről. És Nyilván önök is tudják, hogy az Európai Parlament természetesen a mellett száll síkra, hogy egy olyan kohéziós politika maradjon meg, amelyben minden régió részt vehet, a kevésbé fejlettek ugyanúgy, mint a jobban fejlettek, illetve azok is, amelyek amilyen átmeneti állapotban vannak ugyanis biztosak vagyunk abban, hogy a kohéziós politika, mint eszköz, nem csak egy beruházási eszköz az egész Európai Unió számára, hanem ez a szolidaritást is kifejezésre jutatja az uniós régiók számára. De ennek az előfeltétele az, és egy, szeretnék egy kicsit egyértelműbben beszélni erről, mint az előttem szólók, tehát az előfeltétele mindennek az, hogy legyen elég forrásunk. És ezt teljesen egyértelműen szeretném leszögezni. Az Európai Unió nem lehet, hogy ez egyik oldalon fel, meg kell, hogy küzdjön az egyik, a második legnagyobb nettó befizető elveszésével, és ugyanakkor ott van a klímaváltozás, a menekült hullám, nagyon nagy kihívások, egy új európai eh, biztonság és védelmi politika kialakítása, és még nagyon sok minden más feladat is, tehát ezt eh, nem lehet megoldani csak akkor, hogyha a tagállamok hajlandók megfelelően hozzájárulni az uniós költségvetéshez, vagy készen állnak arra, hogy elfogadjanak egy új eh, saját források rendszerét az EU-ban hiszen mi is minden eurót csak egyszer tudunk kiadni, és nem ötször. De pont a kohéziós politika segítségével minden egyes ki elköltött euró mellé hozzászervezhetünk még négy eurót és a nemzeti parlamentek jelenlétében nagyon fontos, hogy kijelentsük, hogy közösen kell küzdenünk. A nemzeti parlamentekben is azért kell küzdeni, hogy a tagállamok ne csak a nagy vasárnapi prédikációkban beszéljenek erről, aztán várják, hogy majd valahogy minden megoldódik, hogy ezeket a plusz forrásokat majd valahol megtaláljuk. Nem, a, gaz a pénzügyi minisztereket meg kell győzni arról, hogy a tagállamok is hoz megfelelő pénzügyi hozzájárulást kell, hogy tegyenek. Ezért különösen örülök, hogy ma itt mindezt megvitathatjuk a nemzeti parlamentek képviselőivel. Elvileg én nagyon is azt támogatom, hogy a kohéziós politika egész rendjén ne változtassunk borzasztó sokat. Mert a hét évente mindig teljesen előre kell kezdeni mindent a hatóságoknak, az igazgatásnak, és nem csak nekik kell mindent újra tanulni, hanem akkor kell, hanem a kedvezményezetteket is érinti ez. Nem, ehelyett lehetőleg tartsuk meg a rendszert, csak éppen egyszerűsítsük az elnök azt is említette, az omnibus eljárás zajlik, folyik az egyszerűsítés. Remélem, hogy ma eh, az utolsó trialógus azt eredményezi, hogy valóban megszületik egy ilyen kompromisszum. Persze az utolsó lépést a tagállamok kell, hogy megtegyék, de ha jól értettem, amit Ábúr eh, mondott, akkor eh, az egy nagyon pozitív jelzés, ő is meg van győződve arról, hogy eh, megvalósulhat a kompromisszum, megszülethet a kompromisszum. Mert hát valóban ez egy nagyon fontos lépés eh, az egyszerűsítés felé hogyha a Simplified Cost Optionre gondolok, hogyha arra gondolok, hogy a single audit megvalósul a legtöbb területen, ezek fontos lépések. De az anonimus eljárásban még egy dolog nagyon fontos, a visibility package, és örülök, hogy Kretszú biztos asszony is említette ezt. A Manchesteri egyetemen senki nem tudja, hogy ott európai támogatásokból valósult meg a beruházás. Nos, hát pontosan ez az egyik legnagyobb nehézség. Az Unió minden régiójában nagyon sok jó történik, csak erről nem beszélnek, és a legkevesebben tudják azt, hogy a saját régiójukban hány milliós volt az uniós finanszírozás. A tagállamokban és a régióban mindig eh, ugye, eh, az EU-t csak bürokratáknak tekintik, akik nagyon sokba kerülnek, de amikor felhasználják az EU-s támogatásokat, hát ezt nagyon jobban láthatóbbá kell tenni, és az omnibus eljárás kapcsán ezügyben is meg fog születni a kompromisszum. Az Európai Parlament igent mond az újszerű pénzügyi eszközökre, de csak ott, ahol ennek van értelme. A támogatások is elengedhetetlenül fontosak. Ha néhány területen azt mondhatjuk, jó, hogy ha támogatok egy kutatási projektet, akkor valahol majd abból termelődik jövedelem, és akkor majd hitelezni is lehet. Nem, ez nem helyes. Ösztönzőkre van szükség, bizonyos technológiai területeken kell segíteni a kutatásokat, a klímapolitikai céljainak az elérés érdekében például, és ezekhez a célokhoz a jövőben is visszanemtérítendő támogatások szükségesek, és az Európai Parlament ezt határozottan fogja képviselni. Szerintem a prioritások jól lettek meghatározva, még egy-két dologgal ez kiegészülhet, el tudom képzelni például, hogy digitalizáció a jövőben még fontosabb, még hangsúlyosabb szerepet kap, eh, mint amit jelenleg betölt, de úgy gondolom, hogy a következő hetekben és hónapokban erről majd nagyon jó eszmecseréket folytathatunk. Egy dologra nagyon ügyelnünk kell. A kohéziós politika soha nem volt, és a jövőben is nem lehet egy, egy gyógyír minden sebre, egy ö, tapasz, hanem erre vannak más alapok is, például a szolidaritási alap hogyha drasztikus létszámleépítés van, mert elvándorol egy, egy vállalat, ott, ott, ott van a globalizációs alap, amely segít. És a jogban tudatosítani kell, hogy vannak ezek a más alapok és lehetőségek is. Nekünk a fő feladatunkra kell koncentrálni, szociális, gazdasági és területi kohézió biztosítása. És ide nem tartozik bele a világon minden, hanem itt valóban e, témákra kell helezni a hangsúlyt. Végezetül engedjenek meg, hogy még egy e, dolgot mondjak a kondicionalitásról. A parlament a jelenlegi időszakkal kapcsolatban küzdött azért, hogy a kohéziós politikában e, ne alkalmazzuk az úgynevezett makrogazdasági kondicionalitást németül beszélek, tehát gondolom, hogy eh, nagyon jól átérzik, hogy itt ezért tényleg küzdeni kellett, eh, különösen a tanácsban is. De ez, a, amit bevezettek, ez a makrogazdasági kondicionalitás ebben a jelenlegi formában már egyértelművé teszi azt, hogy ez nem működik ezért végig kell gondolnunk, hogy van egyáltalán értelme bármilyen feltételt, eh, kondicionalitás beépíteni a kohéziós politikába, vagy nem lenne sokkal több értelme annak, hogyha megvizsgálnánk, hogy eh, mit akarunk tulajdonképpen feltételekhez kötni, és ha egyáltalán valamit, akkor ott az egész költségvetésre kell ez, hogy vonatkozon, nem pont arra a szakpolitikára, mert a feladata az, hogy segítséget nyújtson a régióknak, és nem az, hogy a nemzeti kormányok esetleges hibáiért szankcionáljon, vagy büntessen. Ezért lehetőséget kell találni arra, hogy mindez az Európai Unió jövőbeni politikájában egyértelműben kerüljön kifeje, jusson kifejezésre. Végezetül még határidőkről, ütemezésről néhány szót. A parlament készen áll arra, hogy a következő európai választásokig eljussunk oda, hogy a kohéziós politika területén az első triológus végbe mehessen. De ez nem azt jelenti, hogy 8-9 hónap alatt kell kidolgozni a kohéziós politikai rendeletre vonatkozó tervezetet, vagy amit szintén hallottam, hogy szülessen meg a végső dönt, jelentés, de ez csak 2020 végén szülesse meg, nem, erre már jövőre kell sort keríteni. Minél előbb meg kell, hogy szülessenek a javaslatok a kohézis politikával kapcsolatban, lehetőleg párhuzamosan a több éves pénzügyi keret javaslataival. Hogy el tudjunk kezdeni tárgyalni, hogy valóban pontosan időben elkészüljünk, és 2020 elején 2021-ben az országok tényleg elkezdhessék ezt a politikát megvalósítani. Meg kell értenünk azt, hogy az Európai Unió nem valahol az űrben lebeg, és a tagállamok, a nemzetállamok sem dolgozhatnak úgy, hogy mindig csak a saját köldöküket nézik. A kohéziós politikára szükség van, és az Európai Unió természetesen nem működhet a tagállamok és a régióik, a mi régióink nélkül. De ezt, ezek, ezt jobban össze kell vezetni. És eh, amikor eh, programok, projektek számára eh, jogi kereteket hozunk létre, akkor ezt kell, hogy megvalósítsuk az MFF kapcsán is, a több éves pénzügyi keret kapcsán is, és ha így járunk el, akkor visszaszerezhessük az Európai Unióba és a demokráciába vetett bizalmat, és ez segíteni fog, hogy a következő években együtt messzebbre jussunk. Köszönöm. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, Élasszony, köszönöm az összes hozzászólónak az érdekes megjegyzéseket, és köszönöm a fegyelmet is, hiszen tartjuk az ütemtervet, és ez meglepő. Most pedig áttérünk a vitán következő részére, vagyis a nyílt vitára, a regi bizottság tagjai és a nemzeti parlamentek tagjai elmondhatják, mi is a véleményük a jövőbeli kohéziós politikáról. Húsz hozzászólónk van a lista szerint, mindenki három percben szólhat. Ennyi a hozzászólási idő, és eh, ezt szeretném hangsúlyozni, tartsuk be az ütemtervet, hogyha azt akarjuk, hogy mindenki részt vehessen a vitában. Igen, tehát valaki még egy percben szeretne szólni. Köszönöm, Szere úr. Most pedig a koordinátorokkal kezdjük, a politikai frakciók koordinátoraival. Ön koordinátorként fog beszélni, ugye, Sel úr? Akkor egy koordinátor, majd két nemzeti parlamenti képviselő, aztán még egy koordinátor, és itt tovább. Roy úré a szó két percben. Megpróbálok hozzájárulni a vitához. Nagyon sok minden hangzott el. Meghallgatva mindenkit, szerintem arról van szó, hogy modernizálni kell a politikánkat, nem forradalomról van itt szó. És ez sokszor még többet jelent, vagyis kevesebb pénzzel lehet többet is produkálni. Nem arról van szó, hogy még több pénz, még több pénz, nem is mindenki költött el az összes pénzt. Van, aki előfordult, hogy olyan tagállam, hogy kétszer-háromszor több szabályt hoztak, mint az EU által megszabott szabályok, és az outputról van szó itt. Igen, nagyon sok minden van a tagállamok kezében. Állapodjunk meg erről, ahogy Krélasszony mondta, itt a többszintű kormányzásról beszélünk, itt a kezdemény, a kedvezményezetekről, is szó van, és ahogy a bizottság elmondta, nézzük meg, hogy mi történik itt, mi történik ott, amikor nincs kommunikáció az EU hozzájárulásukról. Pedig hát ez a mindennapi életünk, a tagállamok, a nemzeti parlamentek az európai hozzáadott értékről beszélnek, hát legyen ez benne a kommunikációban. A Brexit esetén nem London segített, például Angliában nem mondták el, hogy nem London segített minket abban, hogy a városunkat fejlesztjük, hanem a különböző EU-s pénzalapok. Azután beszélünk az omnibusról, az új omnibusról. Sokat nem beszélek erről, van egy kiadvány, egy kis könyvecske. Kezdjen a csillag fény lenni, ez a címe partnerségről van szó, olyan sok jó eredmény van, amelyet megoszthatunk. Nem csak a pénzt költjük el, vagy költsük el, hanem miután már lezáródott a projekt évekkel később, amikor a kezdő cégek új lehetőségeket kapnak, mobilitás, fejlesztés történik. Nem csak a pénzről kell beszélni, hanem a strukturális hatásokról is. Sokszor ezekről nem es, esik szó. Az emberek nem mindig követik azt, hogy mi történt. Tehát a kommunikáció fontos, és most az omnibusban vannak javaslatok, és együtt tekintettük át az eddigi lépéseket. Másik. A gyorsított sáv, beszéljünk erről. 5 százalék, 21 milliárd, amit 19-ig kell elkölteni. Vannak országok, amelyek elköltötték a pénzt, és me- tudják mutatni az eredményeket. Férjenek majd hozzá az ilyen típusú alapokhoz. Ne várjunk 2020-ért. Van olyan ország, amely nem költött el a pénzt, ezt el tudom képzelni, és még ott van náluk minden 2020-ra, 21-re akkor ennek, a ennek az országnak nincs pénze új, vagyis nincs szüksége új összegekre, hiszen még a régit sem költötte el. Lassan jár el, talán lusta is, tehát az ne történjen meg, hogy egyes, éve, egyes országokban három évet is elvesztegetnek, vagyis modernizálni kell. Ami pedig a kondicionalitást illeti, szükségünk van pozitív impulzusra, ahhoz, hogy strukturális változások legyenek. Von Breska úr mondta, remélem, hogy a biztosok kollégiuma előtt el fogja mondani ezeket a javaslatokat, és lesz ösztönzés ahhoz, hogy a regionális politika megújuljon azután modernizáljuk az oktatási rendszert, ha szükséges, vagy a közbeszerzést. Hát már tíz éve beszélünk róla, ez túl sok. Az irányítási felelősségünknek eleget kell tenni, és ez el kell, hogy érjen a bizottság legmagasabb szintjére. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Kicsit több volt, mint két perc muszáj hangsúlyt helyeznem a hozzászólózás időre. Hof úr, a német Bundesrat képviselője kap szót. Ich hoffe, dass ich die Remélem, hogy be fogom tartani az időkeretet. Azt azzal kezdeném, hogy az empirikus eljárás hatása elég csekély. Ugye azt akarjuk, hogy eljussanak a források oda, ahova kell, és pontosan ebből a szempontból gondolkozunk az eljárások egyszerűsítésén. Én egy kelet-német szövetségi tartományt képviselek, volt NDK-s tartományt. Nagyon sok volt a változás az elmúlt húsz évben, pontosan azért is, mert voltak kohéziós pénzek és hogy továbbra is, ugye továbbra is rendkívül fontosak számunkra ezek a források, mert olyan kihívások előtt állunk, amelyek mint egy negyed évszázadot tartó struktúra, szerkezetváltást megvalósításához szükségesek. Az emberi társulat, a demográfiai változások, ezekhez is igazodnunk kell, és regionális szinten csak a kohéziós támogatások állnak rendelkezésére. Nagyon hálás Schneider kollégának a kötelezettségért. A hetedik kohéziós jelentést is említette a Schneider úr a szomszédos tartomány, de Brandenburgot képviseli, és itt egy jövedelmi szakadék van köztünk. Tehát egyrészt ott vannak a nagy támogatást kapók kelet, közép- és kelet-európai országok, másrészt a nyugati országok, akik sokkal előnyösebb helyzetben vannak. A Brexit után nehogy a statisztikai szám számítások után olyan helyzetbe kerüljünk, ahol ezek a jövedelemkülönbségek még nagyobbak lesznek. Hát jobban oda kell figyelni az egyes tartományok érdekeire. A GDP persze egy indikátor, ahogy Schneider úr is mondta, de a demográfiai tények, ezőket is figyelembe kell venni és mivel sok a feszültség ebben a tekintetben, és az állami közszolgáltatásokat is biztosítani kell, emellett zajlik a szerkezetváltozás, egy ipari társadalmat át kell alakítani szolgáltatásokon alapuló társadalommá, másrészt pedig az úgynevezett kelet-specifikus korábbi szocialista gazdaságot kellett átalakítani, és ez a rendszerváltozás után 25 évvel még mindig érezhető. Az utolsó 19 másodpercben még annyit mondanék, hogy eh, azok, akik csökkenteni akarják a kohéziós pénzeket, azok egy klasszikus indikátort eh, alkalmaznak, és a populista mozgalmakra figyelnek, eh, nekik akarnak kedvezni, holott a kohéziós forrásokra kell helyezni a hangsúlyt. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Következő hozzászóló. Dunai asszony, szeretném elmondani elnézést, hogyha rosszul ejteném a neveket, elnézést kérek. Ezt csak egyszer mondom el. Hát lehet, hogy rosszul ejtem a neveket, de igyekezni fogok. Dunai asszony, a Magyar Országgyűlés képviselője. Öné a szó tisztelt elnök asszony köszönöm szépen a szót tisztelt nemzeti és európai képviselők tisztelt hölgyeim és uraim! nagy örömömre szolgál hogy részt vehetek a regionális fejlesztési bizottság mai ülésén. az európai unió által nyújtott kohéziós támogatások magyarország számára fontos célja a gazdasági és társadalmi felzárkóztatás a korszerűstés és a társadalmi lehetőségek bővítése. Az előző hétéves éves fejlesztési ciklusban az uniós finanszírozásnak is köszönhetően Magyarországon mindegy 109 ezer új munkahely jött létre. Több mint 3900 kutatási projekt részesült támogatásban, jelentős infrastrukturális fejlesztések mentek véghez és nőtt a szélessávú internet felhasználás aránya is fontosnak tartom megemlteni hogy az országgyűlésben a kormány kezdeményezésére évente két alkalommal politikai vitanap keretében vitatjuk meg uniós források felhasználását. a legutóbbi ilyen vitanapra ebben az évben március twenty seven én került sor melynek során a pártok képviselői kifejthették álláspontjukat az uniós forrásfelhasználást illetően. a kohéziós politika jövőjét illetően magyarország részéről támogatjuk a kifizetések szempontjából átláthatóbb egyszerűbb végrehajtási mechanizmust és a differenciálás nélküli rugalmas rendszert. a folyamatok azt mutatják hogy a kohéziós támogatások szinten tartása és a konvergencia folyamat fenntartása indokolt nem pedig a kohéziós támogatások feltételrendszerének szigortása úgy véljük hogy a többéves pénzügyi keret és benne a kohéziós politika two thousand and twenty utáni kialaktásakor el kell kerülni a jogosult országok támogatásának csökkentését. a költségvetés előkésztésekor figyelemmel kell lenni hogy az egyesült királyság kiválása az eu költségvetésében évente ten twelve milliárd eurós hiányt jelent a bevételi oldalon a következő többéves pénzügyi keret tárgyalásainak legfőbb kihvása hogy meg kell találni az egyensúlyt a brexit miatt csökkenő források és az új kihvások miatt növekvő finanszrozási igény között. a kohéziós politikára a jövőben is fontos szerep hárul az unió gazdasági sikerességének biztostásában. úgy látjuk hogy a felzárkóztatásra szánt kohéziós támogatások összegének csökkentése tovább növelni a regionális egyenlőtlenségeket negatv hatást gyakorolna a befektetésekre a versenyképességre. a támogatások által végbemenő tagállami fejlesztések eu hozzáadott értéke a konvergencia és nem pedig a feltételekhez kötött kifizetések szimbóluma kell hogy legyen. ezen túlmenően véleményünk szerint továbbra is változatlanul szükséges fenntartani a társfinanszírozási arányokat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm. Most pedig a szocialista frakciótól keresek uh, valakit, Bressz asszony szól hozzá. Köszönöm. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy egyet értek az eddigi hozzászólókkal, azokkal, akik például az, a német kollégák, akik kiemelték a kohéziós politikát az összes régióban, a versenyképesség javítása szempontjából az összes régió a válság során a versenyképességéből veszített, figyelembe véve a válságot, de számot kell vetni paraméterekkel is, amelyek a bizottság jelentésében kirajzolódnak, szólnak a demográfiai, a versenyképességi nehézségekről, a műveltségi, oktatási, szakképzési szintről, az innovációs nehézségekről vagy lehetőségekről. A paraméterek esetében nem csak a jövedelmekkel foglalkoztak. Ami az egyszerűsítést illeti, ha minden állampolgárt valóban be akarunk vonni ebbe a változásba, és abba, hogy fellendítsük a gazdaságainkat, akkor arra van szükség, hogy a kohéziós alapok adatokkal kapcsolatos alapok legyenek érthetőbbek az állampolgárok számára, és legyen egy világos része, amely jelzi, hogy melyek a célok, például a vállalkozások számára, a kutatások számára legyen ez érthető az állampolgároknak, mert ha nem olvasható a dokumentum, akkor hogyan vonjuk be az állampolgárokat? Utolsó megjegyzésem, nagyon sok régióban és területen nehéz előkészíteni a projekteket időben, időveszteség nélkül, hogyha nincs lehetőségük arra, hogy az alapokat felhasználják az előző programozási időszakban és hogyha ezeket nem lehet a következő programozási időben felhasználni. Ezért az iránymutatók, a nagy programozási vonalak ismertek kell, hogy legyenek időben, meglehetősen korán azért, hogy az érintett államok, régiók elő tudják készíteni a projekteket a finanszírozással előtt, mert az előkészítési idő a projektek esetében sokszor meglehetősen hosszú. Hogyha késő érkezik a finanszírozás, akkor a megvalósítás illetően késedelem van. Köszönöm. Nagyon érdekes volt a különböző véleményeket hallani. Én vagyok a felelőse ezen pénzalapok kezelésének területi szinten. Köszönöm. Most a következő hozzászóló a görög parlament képviselője Gákis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenki tudja, hogy az országunk, a régiónk katasztrófák által sújtott, mégpedig szörnyűséges katasztrófák által sújtott régió. És ez oda vezet, hogy az infrastruktúrák teljes egész adott esetben megsemmisül. Tudjuk azt is, hogy különböző technikai nehézségek adódnak a tekintetben, hogy a szolidaritási alap ilyenkor mozgásba lendüljön, de mégis Atikában a különböző események kapcsán, az árvizek kapcsán nagyon lényeges az, hogy kellő segélynyújtásban részesüljünk az Európai Bizottságtól, tehát azt kerüljük, hogy ilyenkor mozgósítsa a strukturális alapokat és a különböző támogatási forrásokat. Természetesen az eljárásoknak az egyszerűsítése, a bürokráciának a csökkentése meghatározó fontosságú az ilyen események során, és tudjuk azt, hogy az Európai Parlament a honlapi pontosan napirendre tűzte a görögországi kérdéseknek a témáját. Ami pedig a konvergenciát illeti, és a programkészítést. Egyetértünk azzal a politikai programmal, amely a kohézióra, illetve a kapra közös agrárpolitikára vonatkozik. Különösképpen így van ez akkor, amikor az intézmény és a gazdasági fejezetét tárgyaljuk a kohéziós politikának, ugyanis elősegíti a gazdasági növekedést az európai régiókban, és csökkentsük így módon az egyenlőtlenségeket, de ugyanakkor az egyéb európai politikák is ilyen keretek között valósulhatnak meg, így a 20-20-as program. Ugyanakkor nagyon lényeges az is, hogy az európai szemeszter és az ennek az ítélkezése, az kivárja a különböző kimutatásokat a kohéziós eredményekről, a különböző makroökonomiai feltételek, a regionális különbségeket is figyelembe kell vetni a döntéshozatánál ilyen keretekben is. Úgy gondoljuk, hogy a 2020-as politika és a kohéziós politika arra kell, hogy irányuljon, hogy az Európai Unió valamennyi régiója támogatásban részesüljön, függetlenül attól, hogy milyen szintű a fejlettsége, és nem szabad az, hogy csak a legfejletlenebb régiók részesüljenek a támogatásokban országban minden régiónak nyereségesnek, mármint hogy nyertesnek kell, kell lenni e folyamatban. A 20-20-as periódusban pedig a figyelembe kell venni a GDP-t a költségvetési forrásoknak a kialakításánál és felhasználásánál, figyelembe kell venni a szegénységnek a megnyilvánulását, a foglalkoztatást, a munkanélküliséget azért, hogy ezzel adatoknak az alapján pontosan jellemezni lehessen egy adott régiót. Márpedig az ide vonatkozó alapszerződési cikkek nem vannak, nincsenek ezzel kellő összhangban. A kohéziós politikával kapcsolatosan hagy használjam ki ezt az alkalmat arra is, hogy megemlítsem az omnibus javaslatot. az infrastruktúrára és a turizmusra vonatkozó tételeit. Meg kell szüntetni minden korlátozást az turisztikai infrastruktúrák tekintetében, illetve az egyéb ilyen típusú fejlesztéseket mindenképpen a civilizációnkat tovább kell segítenünk az Európai Unió révén, azért, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni a támogatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő Smarandacsi úr, a következő hozzászóló, a Román Nemzeti Parlament, vagyis a Szenátus képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves európai parlamenti képviselők, kedves meghívottok, tudjuk azt, hogy az Európai Parlament regi szakbizottságának a mai napi kezdeményezése lehetővé teszi azt, hogy együttesen beszéljünk a kohéziós politika jövőjéről a 2020 utáni periódusról. A témáról természetesen messze menően szó esik a különböző brüsszeli fórumokon, és ezen kívül elemeznünk kell a kozis politikát a tekintetben is, hogy hogyan alakul az most jelenleg területileg és szociális szempontból, és meg kell időben foglalmaznunk azt is, hogy 2020 után, 2020 után mi történjen. Na most várjuk az Európai Bizottságnak a javaslatát többek között a 2018-as évre is, és ugyanakkor azt is kiemelem, hogy mindez azt igényli, hogy olyan politikája legyen az Európai Uniónak, amely három célnak teszt eleget. Először is a globalizáció kezelését segíti. Senkit nem szabad út szélén hagyni, támogatni kell a strukturális reformokat. Az európai a, a június 13-a parlamenti határozatunk jól mutatja azt, hogy a kohéziós politika hogyan is kell, hogy figyelembe vegye 2020 után a különböző szempontokat. Konszenzusnak kell kialakulnia a konszenzus a kohéziós politika kapcsán. Meg kell erősíteni valamennyi régiónak a helyzetét, az átmeti régiókat is, és a fejletlenebb, a kevésbé fejlett, pontosabban kevésbé fejlett régiókat is, és a legkevésbé fejlettek cégekre is kell, hogy vonatkozzanak ezek a célkitűzések. Kívánatos az, hogy a jövőbeni kohéziós politika rugalmas legyen, egyszerűsített legyen, és összhangban legyen az egyéb politikákkal. Mind az, ami elhangzott a vita során, illetve mindaz, ami leírásra került, aláhúzza azt, hogy milyen hozzáadott politikát és értéket jelent az uniós politika, ez egyértelmű. Ez a legfőbb forrása a fejlesztéseknek, amely fejlesztések a fenntartható és intelligens növekedés biztosítják valamennyi régióban. Mint ahogy biztos asszony is mondotta, a jó úton haladunk a kohéziós politika tekintetében a 2020 utáni szakaszban, ami a jövőjét illeti a kohéziós politikának, ez mondható el, illetve az is, hogy a kohéziós politika alakulása elválaszthatatlan az Európai Unió összegész jövőjétől. Hatékonyságra van szükség, amely a fenntartható és intelligens növekedést biztosítja mindenütt, minden régióban. Éppen ezért 2020 után minden eszközt meg kell adni a tagállamok számára, hogy végre tudják hajtani a kohéziós politikát. A jövőbeni architektúrája az uniós költségvetésnek ezt kell, hogy tükrözze. Ugye tudjuk azt, hogy arra van szükség, hogy mindegyik tagállam ebben szereplő, aktív szereplő lehessen, érintett lehessen, mint, kezde, mint kedvezményezett, és a hozzáadott érték így módon tudjon megnyilvánulni. Ez mutatja jól a kohéziós politikáról szóló jelentés is, amely jól mutatja azt, hogy a konvergenciát a kohéziós politika biztosítja az Európai Unióban hozzájárult ahhoz messze menően. Kiemelném még a területi szempontot is, és az integrált megközelítést. Ha ezek biztosítottak, akkor jobb felhasználásra kerülnek a kohéziós alapok. És olyan operációk, olyan fejlesztéseket lehet fejleszteni, illetve ö, finanszírozni, amelyek jól tükrözik a helyi viszonyoknak az igényeit minden előfeszítést meg kell tennünk ahhoz, hogyha a lehető legjobban azonosítani tudjuk a kohéziós politika egyszerűsítésének az eszközeit. Ezáltal tudjuk majd a hatékonyságot növelni, és a célkitűzéseket, konkrét célkitűzéseket teljesíteni, és ez hasznos lesz a kedvezményezetek számára, csak úgy, mint az irányító hatóság számára is. Rugalmasabbnak kell lennie a kohéziós politikának azért, hogy az új kihívásokat kezelni tudjuk. Ugyanakkor nem szabad, hogy mindez úgy történjen, hogy megkérdőjelezi a stabilitást akár a közép, akár a hosszú távon. Erre kitér a, programát, a program is, mármint hogy a, a tervprogram is. És mindezt úgy kell kidolgozni, hogy a nemzeti parlamentek is közre működnek, együttműködve az uniós hatóságokkal azért, hogy a kohéziós politika a továbbiakban is meghatározó szerepet képviselesen a többéves pénzügyi keretben, az MFF-ben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ismételten jelzem, hogy rendelkezésükre a segítségkiadásban. Köszönöm szépen. Elmondtam, hogy odafigyelek az időre, most pedig mihez asszonya, mihez Michels asszonyjal folytatjuk. Ön következik. Köszönöm szépen. A kohéziós politika véleményem szerint egy nagyon fontos eleme a szolidaritásnak. Ezt itt ülők közül senki nem vonja kétségbe. Itt többé-kevésbé ebben egyetértünk. Azt hiszem, többé értünk egyet, mint kevésbé. De ne tegyünk úgy, és itt teljesen optimistán elhagyva a termet, mintha már minden rendben lenne. Tudjuk, hogy ezen a termen kívül, a Regiszakbizottságon kívül nagyon is vannak olyan tendenciák, hogy megnyírbálják a kohéziós támogatásokat. Emlékeztetnék a bizottság reflexiós papírjára, amiben a kohéziós politika szint nincs is megemlítve. És itt a teremben is elhangzott például, hogy olyasmi, hogy a kohéziós politikával kevesebből kell többet elérni. Hát nekünk inkább mindent azért kellene megtennünk, hogy együtt a nemzeti parlamentekkel minden szinten, európai szinten és az országok szintjén is az egyes városok és régiók szintjén is tegyünk erőfeszítéseket, hogy aláhúzzuk minden fórumon a kohéziós politika jelentőségét. Mi a mi álláspontunk erről? Ugye mi azt gondoljuk, hogy minden régió támogatható kell, hogy maradjon. A türingiai államtitkár az előbb már rámutatott arra, hogy erre igenis szükség van. Sürgetőnek és szükségesnek tartjuk azt, hogy átdolgozzák a e, rendszert, a szabályokat, hogy ez kevésbé legyen bürokratikus. És e, kihallottam a hozzászólásokból, ugye, hogy már évek óta beszélünk erről, de konkrét javaslatok még mindig nem születtek az egyszerűsítésről. Nagyon egyértelműen szeretném a következőt leszögezni. A parlamentben az Egyesült Baloldal képviselője vagyok, kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy a makrogazdasági kondicionalitást nem eh, tartjuk eh, fenntarthatónak, megtarthatónak, szerintünk ezt meg kell szüntetni. Az a véleményem, hogy a szándéknyilatkozatok ideje lejárt, amikor a bizottságok, más intézmények azt mondják, hogy hát ez milyen fontos. A mérce a kohéziós politika jövőjének alakulása szempontjából az kell, hogy legyen, hogy már a közeljövőben a bizottság végre konkrét javaslatokat tegyen le az asztalra. Itt a nyilatkozatok, időszakból eh, elég volt, ebből ezen az időszakon túl kell lépnünk, és valóban a kohéziós politika jövőjéről kell beszélnünk. Thank you very much. We continue now. Köszönöm szépen. Ludwig úr a következő, a német Bundestag képviselője. Elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és, hölgyeim és uraim! A Brandenburg szövetségi tartomány annak köszönheti a felemelkedését nagy részt, hogy a strukturális alapokból sok támogatást kapott, a, ennek a támogatási időszaknak az elején még kevéssé fejlett régiók közé tartozott, most már egy kategóriával feljebb vagyunk. Ebben a német tartományban, szövetségi tartományban azt mondhatjuk, hogy igenis működik a kohéziós politika, és ennek látjuk az eredményeit. Különösen olyan időszakban, amikor kicsit akadozik az európai integráció, nacionalizmus, populizmus erősödőben van. Nos, különösen most a gazdasági fejlődésen túl a kohéziós politikának még egy jellemzője válik különösen fontossá. Az Európai Unión belüli összetartást erősíti, nem csak a külön, fejlődésbeli különbségek kiegyenlítése révén, hanem a kohéziós politika segít segítségével regionális szinten tudjuk a, az együttműködést biztosítani, és helyben láthatóvá tenni az európai támogatásokat, ami lehetővé teszi, hogy az emberek jobban tudjanak azonosulni Európával és az európai politikákkal, hogyha ezt jól csináljuk. Közösen még jobban ki kell munkálni ezt a többletértéket, és ezt jól kell tudnunk kommunikálni, hogy mi az, ami európai, uniós támogatás. Minden régió kell, hogy támogathatók legyenek a 2020 után, utáni időszakban is, és itt nem csak arányos szerepet kell biztosítani. Radikálisan kell egyszerűsíteni a támogatásokat, ugyanis a kohéziós politika nagy láthatóvá tételének a, az érem, éremnek a másik oldala az, hogy az, az, ez, ehhez kapcsolódóan egy bürokrácia is nagyon jól láthatóvá válik, és akkor már is egy hitelességi problémába ütközünk, nem csak a kohéziós politika kapcsán, hanem az EU egészével kapcsolatban. A radikális egyszerűsítés kapcsán nagyon ígéretesnek tartom azt a javaslatot, hogy az ESZI alapot a jövőben nemzeti jog alapján alkalmazzák, hajtsák végre eh, a stratégiai beruházási alapot, és a korrupt korrupció eh, és a csalások elleni küzdelemre korlátozódjon az európai eh, jogszabályok eh, szerepe ezen a területen, hiszen itt helyben kell meghatározni a prioritás, közösen kell meghatározni a prioritásokat, de maga az eljárások, az igazgatási munka az mindig helyben kell, hogy történjen, hiszen ott kell szabályszerűen megvalósítani a kohéziós politikát. A differenciálási megközelítésről pedig azt gondolom, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó követelményeket alapvetően jóval jobban figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm. Wojciechowski úr következik, hogyha sikerült jól kiejtenem a nevét. Parancsoljon. Bardzo, e, pani przewodnicząca, wysoka e, komisja. Jestem posłem... Köszönöm szépen, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Lengyelországból e, vagy érkeztem. És ott egy helyi önkormányzatnál vagyok képviselő polgármester helyettes. A mi országunkban mit is látunk? Azt, hogy igény lenne arra, hogy sokkal inkább és erőteljesebben foglalkozunk a rurális övezetekkel. A szembevő szék kimutatta, hogy nagyjából 4 millió gazdaság hagyott fel a tevékenységgel, megszüntették teljes egészében a tevékenységüket. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente ezer mezőgazdász hagy fel a tevékenységével. A rurális övezetek, a vidék egyre inkább előregedett gazdákkal dolgozik. Több mint, az, az átlag több mint 45 éves. Ha megnézzük közelebbről a számbevőszéknek a jelentését, kiderül az is, hogy vannak olyan helyek, ahol a gazdák 40%-ában több mint 60 évesek, sőt, van egy hely, ahol 50 év feletti az átlag életkor. Tehát gyakorlatilag, és ez nem csak Lengyelországra vonatkozik, hanem Európában ezek az adatok szélesebben értelmezhetők, mint ahogy indítottam a beszédemet. Szóval kiderül az, hogy nem elegendő önmagában a kap arra, hogy megőrizzük a vidéken a foglalkoztatást a mezőgazdasági tevékenységekben. Előregednek a vidékeig. Éppen ezért arra lenne szükség, hogy erőteljesebb támogatásban részesítsük a vidéket, a gazdákat, és a kohézis alap is arra kell, hogy szolgáljon, hogy ebből is merítsünk forrásokat egy célra biztosítanunk kell azt, hogy a kommunikációhoz, a kultúrához, a képzéshez fokozottabb hozzáférésük legyen ezen embereknek azt is látjuk Lengyelországban, hogy nagyon gyakran ahhoz, hogy iskolába járjanak a gyerekek, hatalmas távolságokat kell megtenniük. Ez is az oka annak, hogy nem kívánnak vidéken élni a fiatalok. Látnunk kell azt is, hogy a közös agrárpolitika, a kap, amely nélkülözhetetlen, nem képes jelenleg arra, hogy megtartsa a foglalkoztatást a kend. Több mint 90 százaléka Lengyelország területének érintett a mezőgazdasági tevékenység által. Ehhez képest a közösségből csak 10 ot szel ki magának az agrártevékenység támogatása erőteljesebben figyelembe kell lenni ezt a tevékenységet Európában. Köszönöm szépen, Halna asszony. Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül örülök annak, hogyha, hogy ma itt részt vehetek ebben az eszmes cserében a nemzeti parlamenti kollégákkal. Tegnap az Európa Európai Parlament egyik találkozóján vettem részt, Tajani úr a parlament elnöke is részt vett, valamint a bulgár nemzetgyűlés elnöke, aki itt járt látogatóban, és azért, hogy tárgyalásokat folytasson a miniszterelnökkel is. Nagyon jó volt látni, hogy bár sok tekintetben eltérő volt a véleményünk, de abban egyetértettünk, hogy a kohéziós politikát erősíteni kell, és a források csökkentéséről is azt gondoltuk, hogy ezt nem támogatjuk. Az osztrák és az azt követő román soros elnökség számára is ez lesz a mérvadó. Azt előttem szóló nagyon helyesen mondta, hogy a kohéziós politikáról folyó vita tényleg most indul be, most válik dinamikussá. Itt az Európai Parlamentben tényleg készen állunk arra, hogy a következő parlamenti, európai parlamenti akik meg, megszülessen a megegyezés. Egyetértünk abban, és ezt a kohéziós jelentés is mutatja, hogy mennyire fontos a kohéziós politika, nem csak a gazdasági és szociális, hanem különösen a területi kohézió szempontjából. Itt szolidaritásról van szó, az egyenlőtlenségek leküzdéséről, szegénység elleni küzdelemről, munkanélküliség elleni küzdelemről, küzdelemről, az Európai Unió politikai céljainak a e, megvalósításáról, a szociális célok, klíma, e, védelem is ide tartozik. A kohéziós politika kialakítása kapcsán többször felvetődött az újszerű pénzügyi eszközöknek a kérdése. Mi ezt nagyon kritikusan látjuk, mi zöldek. Itt az Európai Számvevőszék, az úgynevezett Juncker alap, az FC, a Stratégiai Beruházási Alap kapcsán kifejtette a véleményét, de az FC szerintünk nem járul hozzá eléggé a területi különbségek leküzdéséhez, hanem inkább a legerősebb, a legjobban fejlett régiókba mennek a beruházások. Összesen a Juncker alap forrásainak mind csak a 4%-át fordítják a szociális infrastruktúrára. Ez, ez nagyon kevés. A kohéziós politika 2020 után, ugye mit akarunk a partnerségi erősítését? Jobban be kell vonni a helyi és a regionális szereplőket, szociális partnereket és a civil társadalmat is, mert meg vagyunk győződve arról, hogy hosszú távon ez eredményez majd fenntarthatóbb megoldásokat. Az Európai Parlamenti előttem szóló kollégához csatlakoznék a tekintetben is, hogy nem szabad, hogy a kohéziós politika egy büntető eszközé váljon, hogy a régiók és a városok szenvedjék meg azt, hogyha nemzeti szinten hibákat követnek el. A makrogazdasági kondicionalitást éppen ezért, ugye amikor nem tartják be a deficit kritériumokat a tagállamok, akkor emiatt csökkentik a régió régiók számára jutatott pénzeket, ugye Spanyolország, Portugália esetében már beszéltünk ilyesmiről, tehát ezt mi ellenezzük, és ellenezzük azt is, hogy az alapjogokhoz kapcsolják jobban a kohéziós támogatásokat. Aki jogállamiságot sérti, annak a kohéziós támogatását csak akkor szabadna felfüggeszteni, hogyha a hetes cikk szerinti eljárás ad erre lehetőséget a, el kell szakadnunk attól, hogy csak a GDP-re koncentrálunk, a bruttó eh, hazai termékre, más fontos fejlesztési kritériumokat, szociális, környezetvédelmi vagy elosztási kritériumokat is figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen. Denszker asszony következik a Dán parlament képviseletében parancsoljon. Mange tak skal du have, fru formand. Hvor er det dejligt at høre. Köszönöm, elnök asszony. Olyan nagy öröm számomra, hogy azt hallhatom, hogy olyan sok ország hasznosítja a kohéziós politikát. És ez nálunk is így történt Dániában, bizonyos területeken. De hogyan tudjuk ezt javítani? Szerintem van egy fontos paraméter, amit még ehhez hozzá kell csatolni, mégpedig a vidéki területek fejlesztése. Olyan területekről van szó, amelyek az urbanizációtól szenvedtek. A kihívások ugyanazok szegényebb vagy gazdagabb országokban ilyen szempontból. Hogyha a pénzalapokat a szegény országoknak osztják ki, akkor mi történik a gazdagabb országokban? Hát ott is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ebből a szempontból is kezelnünk kellene jobban a kohéziós politikát. Ami pedig a széles sávú internetet illeti, nem tudom, hogy önöknél mi a probléma, mi a helyzet, de nálunk Dániában vizet, fűtés, elektromos áramot is kell szolgáltatni az embereknek, és manapság ott van a kötelezettség, hogy a szélessávot is biztosítsuk, de hogy van, hogy nem tudják az emberek kifizetni a számláikat. Hát ott van az internet és a szörfölés, de hát erről a kötelezettségről is beszélünk munkahelyekről is szó van. Vidéken sajnos szenvednek az urbanizációtól is, mert a városokba telepítik a munkahelyeket, és hogyha ott is munkahelyeket akarunk létrehozni, vagyis vidéken, mi Dániában négy ezer állami szektorbeli munkahelyet vittünk át a vidéki körzetekbe. És ez nagy előny ezen térségek számára, mert hogyha 200 munkahelyünk van, akkor már van egy kávézó is, egy fodrász, egy autójavító, és ez azt jelenti, hogy ez más munkahelyeket is generál. Az EU irodák is más munkahelyeket is teremtenek. Köszönöm, most pedig Emánciós kisasszonynak adom át a szót. Szeretném üdvözölni az itt levőket. Nem szabad, nem tudjuk tagadni azt, hogy mondja Damátó asszony, most már jó a hangosítás, megismétlem, minden kollégát üdvözlök a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részéről. Nem tagadható, hogy a kohéziós politikát az állampolgárok nem mindig megfelelően értékelik vagy értelmezik. Összetett dolog ez. A kohéziós politika céljait nem mindig értik meg az állampolgárok, és annak eredményeit sem. Például Olaszország déli részében, az én körzetemben nincs elég információ, vagy kételyek merülnek fel, ami az alapok felhasználását illeti, nem elég hihetőek ezek. Néhány alapból koncerteket finanszíroznak, vagy néhány régióban, három évre van szükség ahhoz, hogy egyetlen projektet elfogadjanak. Ennek semmi köze a kondicionalitás szabályaihoz, a makroökonomiai feltételek szabályaihoz, de amikor reform lesz, akkor ezt mindenképpen feltételekhez kötik, akkor hogyan magyarázzuk meg az állampolgároknak, hogy már nem lesz európai pénzalap, anélkül, hogy csökkentenék például az egészségügyi kiadásokat, vagy a közkiadásokat. Így nem érdemes beruházási, befektetési politikákról beszélni, hogyha ezeknek az említett feltételeit szabják a, a baloldal, a demokraták támogatják a kormányt, és a legszegényebb régiókat kell támogatni. A szociális alapokat a régióinkban felhasználták arra, hogy a munkanélküli alapok használják fel. Ezek nem léteznek sem Olaszországban, sem pedig Spanyolországban. Köszönöm. Most pedig a Regi Bizottság tagjai következnek. Malkó asszony, hiszen ők is részt kívánnak venni a vitában. Chcem hovoriť o niečom, čo tu ešte dnes nebolo hovorené, ale keďže sa to týka koheznej politiky, a je to tak... Köszönöm szépen. A kohéziós politikával, már elég régóta foglalkozom, talán nem tudják a következőt. Múlt hónapban a LIBE szakbizottságban elfogadták a Dublini rendelettel kapcsolatos állásfoglalást. Ez egy bonyolult eljárás volt, és én egyetértek azzal, hogy szükség volt erre, ezt el kell fogadni a Dublini rendeletet. Csak néhány módosítóval nem értek egyet, vagy nem is értem, ahol például az szerepel, hogy csökkenteni kell a strukturális támogatásokat azoknak az országoknak, akik nem vesznek részt a bevándorlásokkal kapcsolatos uniós mechanizmusok működtetésében. Nos, a 2020 utáni időszakban nem tudhatjuk, hogy lesznek-e migránsok. Persze én támogatom a szolidaritást, és azt, hogy a tagállamok vegyenek részt a közös menekültügyi rendszerben, hogy osszák el a költségeket, vagy pénzügyi támogatást adjanak azok az országok, akik nem akarnak befogadni bevándorlókat. De hát nem a szegény régiókat kell büntetni, vagy szab- nem szabad büntetni, hiszen a régiók nem tehetnek arról, hogy a kormányaik hogyan döntenek, hogyan mit tesznek. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam a e, tanács e, képviselőit is e, arra, hogy mutassák be nekünk, hogy mit gond, milyen megoldást tudnak elképzelni a jövőre nézve erre a problémára, hiszen a Brexit után még kevesebb lesz a, az unió bevétele, és hogyha csökkentik a támogatásokat, a forrásokat azért, mert egyes országok nem megfelelően cselekednek, az nem jó megoldás. Papadomilusz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a teremben a képviselők többsége támogatja a kohéziós politikát. De hát sajnos ez nem mondható el az Európai Bizottságról, sem a tanácsról, a döntéshozó fórumokról. Azokon a fórumokon, ahol a költségvetésről születnek a döntések a 2020 utáni volt többek között. Két héttel ezelőtt Dombrovski úr a plenáris ülésen azt mondotta a parlamentben, az Európai Parlamentben, hogy növekedtek az egyenlőtlenségek, mind társadalmi szempontból, mind regionális szempontból a válságperiódusban. Ő pedig a Európai Bizottság elnök helyettese. A kohéziós politikát következésképpen meg kellene erősíteni, és nem szabad, hogy úgy tekintsünk rá, mint ahogy szoktuk általában. És elnök asszony, ezen kívül még jelezzük azt is, hogy egyesek egészen odáig mennek, hogy csökkentenék az európai kohéziós politikának a forrásait. Mert egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell a folyamatot, egyetértek a német javaslattal, de hát az előírázatok arra kell, hogy szolgáljanak, hogy még inkább oda irányuljanak, ahol szükség van rájuk, ha erősíteni akarjuk a szociális kohéziót, ott, ahol finanszírozottak a fejlesztések, ott, ahol erőteljes a munkanélküliség. Ha nem így járnánk el, akkor nem a kohéziós politika célkitűzéseit szolgálnák elmondanám a véleményemet. Kretszú asszony, a biztos asszony egyetért a kohéziós politika céljaival, de az Európai Bizottságon belül van egy egész hadseregnyi ember, akik arra törekednek, hogy csökkentsék az európai kohéziós politikának az erejét és Ötinger úr, aki ugye felelős a költségvetésért, vajon ő mit gondol a kohezés politikáról? Ugyanis nincs olyan érzésem, hogy ő erőteljesen válvetve kiállna a kohezés politika mellett. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ebből a teremből, illetve a, régi szakbizottságunkból egy hangos üzenet szólaljon meg, és nagyon örülök annak, hogy Van Nistelrooy úr a néppártnak a koordinátora megfogalmazta, hogy nyomást kell, hogy gyakoroljunk innét kiindulva, és nem szabad, hogy akár a költségvetési megszorításoknak az oltárán, akár pedig a Brexit oltárán a kohéziós politika alább hagyjon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy teljesen abszurd lenne, hogy a 103-as cikket úgy alkalmazunk, ahogy felmerült, mert hogyha így járnánk el, akkor megbüntetnénk pontosan azon régiókat, ahol a legnagyobb az igények, mint ahogy elmondták többen is a Romániában is, illetve Bulgáriában is. Köszönöm szépen. Köszönöm, igen gyors válasz. Holnap Öttinger biztos úrnak felteheti ezt a kérdést, mindent megkérdezhet. Tőle az egész szakbizottság hallani fogja a válaszokat. Rodriguez asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Portugáliát képviselem, Perem régiót, és mi az EU finanszírozáson függünk, és várjuk a, azt, hogy ezek a kötelezettségek megvalósuljanak. Annyit szeretnék elmondani, nagyon örülök, hogy egyre többen a 23-as cikkkel kapcsolatosan szóltak, ez a kohéziós politikára vonatkozik. Szerettem volna beszélni a pénzeszközökről. ami a kohéziós politika szellemét illeti a szubvenciók, a szolidaritást, európai szolidaritást fejezték ki, támogatták azokat, akik a legjobban fügtek a támogatástól, a pénzeszközök időnként viszont büntető jellegűek is egyesek számára. Van olyan eszköz, ami nem igazi pénzügyi eszköz. Örülök, hogy a DG Régió képviselő azt mondta, hogy a végrehajtási alapokat delegálni fogják fogozottabban a tagállamoknak. Mit jelent a radikális egyszerűsítés? Az egyszerűsítés engem nem annyira izgat, hanem inkább a radikális kifejezés. Hogy fogják ezeket az alapokat monitorozni, mi lesz a szerepe az irányító hatóságoknak? Úgy gondolom, hogy mindegyik fél szerepe világos kell, hogy legyen 2020 után, és szükség van a kommunikációra, számomra és a kohéziós politikára nézve az a fontos, hogy a bizalmat ne veszítsék el az állampolgárok Európában. Rossz úr, önné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megragadni az alkalmat, és üdvözölni kívánom a nemzeti és EP képviselőket. Egy első megjegyzés. Nagyon fontos ez a találkozó a kohéziós politika tárgyában. Az EU, a tanács, a régiók bizottsága már, elkezdett, már elkészített egy anyagot, és referáltunk, utaltunk arra is, hogy mi a nemzeti parlamentek szerepe mindebben. A tagállamok szerepe, a tanács szerepe nem csak az, hogy szubvenciókat adjon, támogatásokat adjon, hanem biztosítsa azt, hogy megfelelő tájékoztatás legyen, jól fölkészüljenek és demokratikus szabályok érvényesüljenek a nemzeti parlamentek remélhetőleg döntő szerepet fognak játszani, ahogy azt a biztos asszony is és Konstanz Krell is említette. Az információ hiánya, ami a kedvezményeket illeti a kohéziós alapok esetében, a nemzeti parlamenteknek is felelősséget kell itt vállalniuk. De azt úgy hiszem, hogy néhány tagállam esetében vannak olyan régiók, amelyek a kohéziós politikára jogosultak, de mégsem kapják meg a pénzt. Személyes véleményem, hogy a kohéziós politika a legfontosabb beruházási, befektetési eszköz az Unióban, figyelembe véve a territoriális, szociális, gazdasági szempontjait, és ez benne van a szerződésekben is. Egyszerűsíteni kell, az eredményekre kell összpontosítani, és a monitorozási módszerek, a kritériumok meg kell, hogy legyenek, de ezeket egyszerűsíteni kell. Kiemelnék még valamit, ez is fontos, a többszintű kormányzás. Ezt fent kell tartani a jövőben is, mert a kontrollnak nagy része a helyi, regionális, nemzeti kormányokhoz fog vissza áramlani. Zele úr. Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni, hogy a kohéziós alapok nagyon fontos eszközként meg kell, hogy maradjanak Európa régiók számára. De azért ahogyan jelenleg állnak a dolgok, hát inkább attól kell tartanunk, hogy a múltban ilyen, olyan ilyen ö, sikeresnek bizonyult eszköz halára van ítélve. És a számok is ezt ö, sugalják. Ugyanis a 2015-ös költségvetési mentesítés során azt láttuk, hogy az ö, új támogatási időszak a munkáit még egy ország se kezdte el, a 2016-ban én vagyok megint a jelentéstevő, és azt kellett látnunk, hogy a projektek és programok még mindig a régi támogatási időszakbeli programok foglalkoztatják a hatóságokat. Az új időszak csak még el sem kezdtek foglalkozni. Ennek nagyon sok oka van. Mindig az egyszerűsítést emlegetjük, de amikor az ember tárgyal az igazgatási hatóságokkal, akkor látjuk, hogy a munkájuk meg sokszorozódott. Egy munkatárs, aki már tizede foglalkozik ezzel, azt mondta, hogy 2006-ban 20 oldal volt, azután 2016-ban 200 oldalas szabályjal kezdett foglalkozni, most ez már 2000 oldal oldal. Az irányító hatóságok, az igazgatási hatóságok sokszor egymást is akadályozzák, ugyanis hogyha a gazdasági minisztérium tölti be ezt a hatóság, ennek hatóságnak a szerepét, e, és sokszor nem is értem, hogy miért konfrontálódnak a különböző tagállami hatóságok egymással, ahelyett, hogy segítenék egymás munkáját és megpróbálnak persze nem elkövetni hibákat, és ezért a szabályokat még talán túlzottan is be akarják tartani. Ezért nagyon jó, hogy most itt a nemzeti parlamentekbeli kollégákkal együtt beszélgetünk, és a régiók bizottságával is, hiszen a gold plating-el foglalkozni kell, amikor a tagállamok még az EU-s szabályokat is túlzottan be akarják tartani, és ez meg meg sokszorozza a bürokráciát. Meg kell nézni, hogy a minisztériumokban, a különböző hivatalokban hogyan haladnak a dolgok, vagy inkább nem haladnak, mert nagyon fontos lehet az is, hogy az operatív programok amelyek a lehetőséget kínálják a strukturális alapokból, tényleg hassanak, legyenek eredmények helyben, a régiókban. És hogyha ez nem így van, hogyha megint ilyen nagy késedelmek lesznek, mint amiket most látnunk kell, akkor a jövőben a strukturális alapokkal, a kohéziós politikával kapcsolatban hát lehetnek komoly aggájaink, félelmeink, hiszen itt mi Friends of Cohesion, mi itt ülők, a kohézió barátai vagyunk, de eh, néhá, néhány évvel ezelőtt még minden biztos szájából azt hallottuk, hogy a strukturális alapok jelentik az Európai Unió legfontosabb eszközét a munkahelyek teremtésére, a növekedés eh, eh, elői mozdítására. Most ilyet már nem hallunk és a bizottság munkaanyagában a kohéziós politika nem is szerepel, nincs megemlítve. Hát ott, ahol erőteljesebben központ csoportosítást eredményeztett a kohéziós politika. Most ott ezeket az érintett régiókat fel kell hívni arra, hogy itt a regionális fejlesztés a célja ezeknek a forrásoknak, és hát közben volt a városokra vonatkozó program is, ami azonban sajnos nagyon háttérbe szorul. Köszönöm szépen, Hetman úr következik, három perce van. Köszönöm szépen. A kohéziós politika a kohéziós politika, ez az alapja az európai politikáknak. Ezt hiszem, hogy ehhez senki nem fűződik kétsége. Viszont kár az, hogy ez a politika, hogyan is mondjam, változóban van és ugye a politika célja, a koalíciós politikának a célja az, hogy jobbá tegyük az európai régióknak az életét. Schneider úrnak a kérdésére válaszolnék, és tulajdonképpen megerősítem azt, amiről beszélt, nevetesen több kompetenciát és több bizalmat kell jutatnunk a régióknak. Úgy gondolom, hogy ez a kulcs megközelítés ahhoz, hogy a kohéziós politika működjön, hatásos legyen, hatásos, hatékony és világosabb, egyértelműbb legyen, és olyan méreteket öltsön, olyan hatású legyen, hogy a kohéziós politikáról ne csak az Európai Parlamentben essen szó, hanem a döntéshozataloknál minden esetben odafigyeljünk a régiókra, és a döntéshozatal is a régiók, a terület és helyi önkormányzatoknál szülessenek a döntések, hiszen ők tudják a legjobban, hogy mire van szükségük. Manapság ott tartunk, hogy nem csak hatalmas különbségek vannak az európai régió között, hanem az Európai Unión belül nagyon sok olyan régió működik, amelyek a régiókon belül is különböző egyenlőtlenségekkel szembesülnek. Azaz, felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet a közös politikát megőrizve, átalakítani azt nagyobb rugalmassággal, nagyobb közeliséggel, és elérvén azt, hogy a döntéshozatal a regionális hatóságoknál szülessen, azaz nagyobb bizalmat kell adnunk a régióknak, a régiós döntéshozóknak. Látnunk kell azt, hogy milyen hozzáadott értéket jelentenek ők, és ezáltal tudjuk bemutatni, hogy milyen hatékony mindaz, amit az Unió végez. Bagovics úr, három percben. Nos, üdvözlök minden kollégát, akik a nemzeti parlamenteket képviselik, akiket európai bizottságot képviselik, és úgy gondolom, hogy valóban ez a vita rendkívül fontos, és mindannyian itt a teremben a hívei vagyunk a szolidaritási politikának, a kohéziós politikának, a szolidaritás pedig maga az alapja a kohéziós politikának. Valóban arról van szó, hogy ez a politika az, amely lehetővé teszi az, hogy egységesnek őrizzük meg az Európai Uniót. Hatalmas eltérések vannak fejlettségi szintben a régiók között, éppen ezért ezekre kell különböző válaszokat tudnunk produkálnunk a jövőben. Hol tartunk most? Ott, hogy számtalan kihívással szembesülünk. A Brexit, a migrációs kérdések, tehát rendkívüli hívások ezek, éppen ezért arra van szükség, hogy hogy ezeket a kihívásokat kezeljük, meg az összes többit is, kellő forrásokkal, és hát számolva azzal is, hogy a nettó befizető Egyesült Királyság is elhagyja az uniót, és hát ez azt jelenti, hogy az általa viselt terheket most a többi tagállamnak kell felvállalnia. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha mindenről mindenki beszélne saját országában, és hogy akkor, amikor az európai tanácsban megnyilvánulnak a különböző képviselőink, akkor ugyanolyan szavakkal és mondatokkal nyilvánuljanak meg, mint a saját országaikban. Mert ha nem így van, akkor hatalmas nehézségekkel szembesülünk. Mi vagyunk felelősek azért, hogy a kohéziós politikát végrehajtsuk. Nagyon miről is van szó? Túl bonyolultak a szabályok? Igen, ez egészen biztos, hogy így van, de tegyük fel azt a kérdést is, hogy miért van ez így? A tagállami struktúrák miért oly mértékben időigényesen működnek akkor, amikor a kohézus politikának a végrehajtásáról van szó. Úgy gondolom, hogy a 2014-2020-as ciklusnak az ellenzése ránk vár, mert ha ezt nem végezzük el, akkor még problémákkal szembesülünk majd a későbbiek során. Miniszterként annak idején én voltam a felelős azért, hogy a vidékpolitikával foglalkozzam, a kohéziós politikának a felelőse voltam, és minden héten leültünk ülésezni ezen témákban. Nagyon sokat kell tehát tennünk a tagállami fővárosokban is. Azt hiszem, erről sok szó esett a mai napon, és arra még kitérnék, hogy népszerűbbé kell tennünk a kohéziós politikánkat. Az állampolgárainknak meg kell érteniük, látniuk kell azt, hogy a kohéziós politika hasznos, hatékonyabbá, szebbé, jobbá teszi az uniót. Maladics asszony, az utolsó hozzászóló a regi részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hálás vagyok, és igen, örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselői jelen vannak, és önökkel a kohéziós politikát meg tudjuk vitatni, és a hetedik kohéziós jelentést is. Három üzenetem van. Először is, hogyha erős Európát akarunk, több kohézióra van szükség, ez azt jelenti, hogy a jövőben, jövőbeli MFF-ben nem csökkenhet a költségvetés a kohéziós politikára. Lehet még emelkedjen. A másik, az európai költségvetésben kell egy sor, egy költségvetési sor, de nem lehet, hogy az EU költségvetést úgy növeljük, hogy ez a kohéziós politika költségvetésének csökkentését vonja maga után. Beszéltünk a elvekről a kohéziós politika terén nagyon sok újdonságot vezettünk be 2020-ig és 2020 utára, ezért kell harcolnunk, hogy ne legyenek reformok, hanem és ne legyenek új elvek, rendben van, egyszerűsíteni kell a meghallgatással párhuzamosan volt egy meghallgatásunk a Költségvetési Bizottságban, és ezt el kell, hogy mondjam, fontos. Képviselők voltak ott a bizottságtól és a tanácstól. A bizottsági képviselő azt mondta nekünk, hogy van egy ütemterv a többéves pénzügyi terv MFF-re vonatkozóan, a tagállamok, a tanács és a bizottság szintjén. Jó ez, hogyha 2019-ben befejeződik, 2019 végén, vagy pedig ezen mandátum végén, tehát jövő év júliusában. De a tanács képviselői azt mondták, hogy a tagállamok valószínűleg nem tudnak majd egyetérteni, megegyezni az MFF-ben és a jövőbeli kohéziós politika céljában, és csak 2020 tavaszán fog elkészülni az ütemterv. Tehát jövő év májusában lesznek javaslatok, de a megállapodás csak 2020 tavaszán jöhet létre, és ez túl késő ahhoz, hogy zöggenőmentesen a következő időszakban megvalósítsuk a kohéziós politikát. Ezt mindannyian tudjuk. Rendkívül fontos, hogy önök tagállamukban, tagállamaikban a pénzügyminiszterrel és a regionális fejlesztési miniszterrel együttműködjenek, és kérjék meg őket, hogy minél hamarabb meglegyenek a szabályok, a végrehajtási szabályok, és ezt 2020-ban kell, hogy megkapjuk, nem később, mert különben a kohéziós politika végrehajtása késlekedni fog, ugyanúgy, mint ebben az időszakban. Köszönöm. Köszönöm. Most úgy látom, hogy egyik kollégát kihagytuk öné a szót, de csak három percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árvizekről már szó esett, az atikai árvizekről. Ezeknek semmi köze ugyanakkor a közös politikához. Viszont a közös politikáknak a megvalósulása azért mégis kapcsolódik az árvizek kezeléséhez. Tehát ilyen kettős a viszony, összetett viszonyról van szó. Az ilyen katasztrófák esetében ö, talán hasznos ismerni azt és tudni azt, hogy 21 ember ö, halt meg, és több ezer emberek ö, szinte belesüllyedtek a mocsárba, és hát a kérdés az ilyen tekintetben merül fel a kérdés, tehát hogy mi is történt ezen falvakban, városokban. Hát az történt, hogy a fast track révén és egyéb támogatásoknak a révén, különböző privilégiumnak a révén nagyon gyors eljárásokban jutottak egy soran hozzá a pénzekhez, és a kapitalista megközelítése a növekedésnek eredményezte és eredményezi ezt. Ugyanakkor a lakosságnak a szegény rétegei több évtizedeken keresztül semmihez sem jutottak, semmit sem kaptak ezen forrásokból, semmit sem tehettek azért, hogy megakadályozzák az árvízeket, és azok a vállalkozások, ahol a nagy pénzek lecsapódtak, azok nem nyilvánultak meg úgy, ahogy az kívánatos lett volna. Tehát igazándiból nagy hozzáadott érték, és erről beszéltek többen, nem igazán született. Tehát ez a valóság, ez a kohéziós politikája az Európai Unió, és pontosan ez látszik Atikában és másútt is. Másút is vannak árvizek Görögországban és más uniós országokban is. Gyakorlatilag ilyenfajta katasztrófák másút is előfordulnak, ugyanilyen hatásokkal, gondokkal, feszültségekkel. Vajon kit szolgál ez a fajta fejlesztés, ez a fajta növekedés a nagy ö, vállalkozósi csoportokra? Ezek az igazi kérdések, és e tekintetben van, úgy gondolom, nagy különbség közöttünk. Tehát gyakorlatilag a munkavállalók csak hát morzsányikat kapnak, míg a nagy multik, azok hatalmas támogatásokat. Mi azt szeretnénk, hogyha a szolidaritási alap a kellő kedvezményezetekhez jutna el, és különben határozott javaslatot terjesztettünk elő, hogy a különböző feltételek megváltozzanak, és kompenzációs intézkedések szülesenek, és hát vannak olyanok, akik ugye egy, egy lyukas filényit sem kaptak éveken keresztül, pedig csak olyan emberekről van szó, akik nap mint nap a megélhetésükért küzdenek. And now, uh... Köszönöm. Most pedig átadom a szót a következtetések levonására a, azoknak, akik a bevezető megjegyzéseket tették. Sajnos Áb úrnak távoznia kell, és ezért ő kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, hogy szót kaptam, és vita végén szólaljak ismételten fel, de sajnos 6 órakor el kell mennem, Tallinnba kell elrepülnem, ezért kell, hogy a munkamenet közben elhagyom önöket. Először is azt szeretném megfogalmazni, hogy nagyon izgalmas volt ez a mai eszmecsere. Hallottuk a különböző álláspontokat, de ugyanakkor vannak közös vonos, közös vonásai is az álláspontoknak, akkor, amikor egyszerűsítésről esik szó akkor, amikor a finanszírozásnak az egyszerűsítéséről van szó a kedvezményeteknek a javára. Ugyanakkor vannak olyan nézetek, amelyek különböznek egyik a másiktól itt a hozzászólók részéről, és sokan megnyilvánultak. Úgy gondolom, hogy ezek az eltérő nézetek olyanok, amelyekkel a tanácsnak majd foglalkoznia lehet, és hát tudom, hogy Bulgária ugye a következő elnökség betöltő ország, és Bulgária elszánt abban, hogy tovább folytassa az elmélyült eszmecseréket a kohéziós politikáról. Mégpedig nagyon konkrétan kívánnak fellépni. Úgy gondolom, és azt hiszem, hogy megalapozott a reményem, hogy a bulgár elnökségnek majd segíteni tudunk, amely elnökség elszánt lesz abban, hogy tovább vigye ezt az ügyet, és sikerül majd eléggé ideje korán megállapodásra jutni. Összességében azt mondanám, hogy a kohéziós politika széles támogatottságnak ér, örvend, és azon kell dolgoznunk, hogy ez így maradjon a jövőben is, ezt erősítsük, aztán milyen döntést hozzunk majd tavasszal vagy később, meglátjuk, mindenképpen én szeretném támogatni önöknek az erőfeszítéseikben. Köszönöm szépen, és nagyon jó utat kívánok. Remélem, hogy eléri a gépét, hiszen olyan nagy a forgalom Brüsszelben. Schneider úr a következő hozzászólal. Végkövetkeztetések átadom a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék egy szót kiragadni az cseréből. A több éves pénzügyi keretről volt szó, és aláhúztam, hogy mi a mi álláspontunk elvárjuk, hogy a strukturális alapok és a kohéziós pénzek támogatásokat arányosan használják fel. De hogyha a költségvetésben nem építik be a strukturális forrásokat, akkor nincs is miről beszélni. És az elmondottakkal ellentétben nekem nem az a benyomásom, hogy Ötinger biztos nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Többször is járt nálunk, önöknél valószínűleg még gyakrabban volt, mint, ná, mint a mi szakbizottságunkban, és Öttinger biztos világosá tette, hogy ő nagyon is fontosan érti a problémákat. Ő is volt egy régiónak, egy tartománynak a vezetője. Mm. Világosá kell tenni, hogy a GDP a legfontosabb kritérium annak megítélésekor, hogy gyenge, vagy alulfejlette egy régió, vagy átmeneti állapotban van. De hát vannak új kihívások, új problémák, amelyek a kohéziós politika céljaihoz tartoznak, amelyek gyengítik a kohéziót, az összetartás, amelyekre reagálni kell. És ezért a kohéziós politika kapcsán a jövőben lehetővé kell tenni a beavatkozásokat tehát eh, például, hogyha demográfiai problémák eh, súlyosbodnak, eh, és ezek nagyon vég, visszavetik a régiókat a fejlődésükben. Harmadik pont, kondicionalitás. Én elmondtam, hogy egyértelműen elutasítjuk a kondicionalitást. Ez természetesen nem vonatkozik az ex ante kondicionalitásra. Az előzetes feltételek rendszer egy nagyon jó eszköz lehet ahhoz, hogy a strukturális alapok hatékonyságát erősítsük, és még pozitívabb hatásokat érjünk el. Hetman úr beszélt az erősebb, fejlettebb régiókról, de először a tagállamokhoz fordulnék. A tagállamok akkor teszik jól, hogyha a régiókban nem valami zavaró tényezőt látnak, hogy hát itt van a régió, ezzel valamit kezdeni kell. Nem, erősíteni kell a régiókat, mert ez az egész államot erősíti. Minél erősebbek a régiók, annál erősebbek az államok. És végül az utolsó előtti megjegyzésem vigyázni kell, hogy ne tologassuk a felelősséget egymásra. Mi a régiók bizottságában azt nézzük, hogy az Európai Bizottság mit tesz elénk, nagyon bonyolult szabályrendszer. A parlament azután azt mondja, hogy hát a régiók tovább bonyolítják a helyzetet, egymást erősítjük abban, hogy még bonyolultabb legyen a, rendszer. Ezért minden szinten gondoskodik el az egyszerűsítésről. De szeretném kihangsúlyozni, hogy itt ez egy kaszkád hatás, ami fentről lefelé megy, hogyha ugye elhangzott az előbb, hogy 2000 oldalas szabályrendszernek kell megfelelni, és ezeket a régiókban, amikor végrehajtják, az kiegészülnek még újabb oldalakkal, újabb szabályokkal. Azután itt van az ellenőrzés kérdése. Ez már teljesen túlzó méreteket ölt. Ez a túlzott ellenőrzés pedig félelmet félelmet okoz a hatóságokban, félnek attól, hogy hibákat követnek el. Tehát ha kevésbé bonyolultabb minden, akkor kevesebb lesz a hiba is. Bizalomra persze természetesen szükség van, bíznunk kell az ellenőrzéseket végző szervezetekben is, akik jobban tudnak dolgozni, ha minden egyszerűbb. Még egy dolog, sokat beszélünk problémákról, negatívumokról a kohéziós politika kapcsán, hogy hol vannak a gyenge pontok. Tehát a kohéziós politika, a strukturális alapok egy hatalmas történelmi eredmény, siker. Az emberiség történetében még soha nem volt ilyen, mint a szolidaritásnak ez az eszköze, a kohéziós politika. Legyünk büszkék arra, és mondjuk ki büszkén ezt, és fejlesszük tovább büszkén. Bízom a következő fél évben arra, abban, hogy a bulgár soros elnökség ebben a szellemben folytatja majd a kohéziós politika továbbvitelét. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, Schneider úr. Köszönöm ezeket az inspiráló szavakat. Őszintén remélem, hogy együtt egységben erősebbek vagyunk, és együtt folytatni fogjuk. Ez a bolgár elnökség üzenete. Plám asszonynak adom át a szót. Szeretne konklúziókat levonni? Igen, most románul fogok beszélni. Milyen következtetéseket vonhatjuk le, vonhatunk le a mai eszmecsere után? Nos, mindazok, akik ma hozzászóltak, de nem csak ők természetesen, támogatói a kohéziós politikának. Meggyőződésünk, hogy a kohéziós politika továbbra is az egyik alappillére kell, hogy legyen a fejlesztéseknek, és ez az Európai Uniós fejlesztéseknek az egyik legfontosabb tétele. Ugyanis a kohéziós politika már bizonyítottan hozzáadott értéket állít elő. Persze szükség van arra, hogy átláthatóbb legyen a kohéziós politika, és amikor ezt mondom, ez az eredményességére vonatkozik. Tehát, hogy az európai polgár lássa azt, hogy mit eredményez az európai politika a hétköznapjaiban. Ezen kívül feltételeztem magamnak azt is, hogy mindannyian egyetértettünk abban, hogy nagyobb bizalomra van szükség. Az összes érintett fél részéről és iránt, az összes szereplő részéről is iránt ezt jeleztem is már az első hozzászólásomban. Tehát nagyobb bizalomra van szükség a kedvezményezek között, a hatóságok között, akár regionális, akár helyi, akár pedig európai szinten. Meggyőződésem, hogy együttesen tudunk jobb eredményeket elérni, és minden egyes alkalommal ezt már bizonyítottuk is. Bizonyítottuk azt, hogy a közös erőfeszítéseinkkel az európai polgárok közös erőfeszítésével sikerült kezelnünk az összes kihívást. És minden egyes alkalommal figyelembe vettük a helyi viszonyokat, mégpedig megnyugtató módon. Úgy gondolom, hogy együttesen, tehát az európai intézmények, az európai polgárok, a régiók bizottsága közreműködésével képesek vagyunk és leszünk arra, hogy kiálljunk azon kohéziós politika mellett, amelyre szükségünk van mindannyiunknak. Köszönetet mondanék ö, a hozzászólóknak, és köszönetet mondanék Krell asszonynak, ö, azért, mert hogy minden egyes alkalommal kiemeli azt, hogy mennyire fontos, hogy az európai polgárok kedvezményezéte legyenek valamennyien a közös és utolális politikáknak. Köszönet tehát mindenkinek, úgy gondolom, hogy mindenkinek a, az a kihívás adatik meg most, hogy még jobbá tegyük az együttműködésünket. Köszönet az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek és az Európai Bizottságnak is együtt kell, hogy működjünk azért, hogy még jobban alá támasztani az európai projektet. Köszönöm szépen figyelmet! Köszönöm. Vasileve asszonynak adom most meg a szót. Köszönöm, Mihajlova asszony. Nagy hatással volt rám, amit Schneider úr mondott a soron következő elnökségről. Köszönöm a szavait. Valóban ösztönöz ez az üzenet, vagyis az, hogy együtt folytatjuk a vitát a kohéziós politika hatásáról és a felhasználásáról. Bulgária igen alkalmas hely erre a vitára, mert ahogy elmondtam, meg vagyunk győződve arról, hogy ez rendkívül hasznos, látható dolog, szakpolitika, amit az emberek nagyra tartanak. Mindenki egyetért azzal, hogy az emberek életszínvonalát javította ez az országomban, a makroökonomiai feltételeket és az ország gazdaságát is. Mire van szükségünk? Arra, hogy még többen ezt az üzenetet közveszítsük és terjesszük. Megmagyarázzuk, mi is a kohéziós politika. Mit vontam le a ma délutáni vitából? Köszönöm, hogy alkalmam van arra, hogy itt részt vehetek, ez rendkívül hasznos számomra. Tehát azt mondtam le, hogy mindannyian egyetértünk egyhangúan azzal, hogy folytatni kell a kohéziós politikát. És azzal is egyetértünk, hogy a különböző elemeket tovább vigyük, a pénzügyi eszközt, igen, ezt meg kell valósítani, jó eszköz, és azzal is egyetértünk, hogy az egyszerűsítés és a rugalmasság történjen meg. Most ebben a programozási időszakban ez a legfontosabb eleme a szabályzásnak, és a, vagyis az egyszerűsítés, és a rugalmasság pedig a következő csomagterben fog szerepelni minden szempontból. A procedúrák, a szabályok, a különböző kombinálási lehetőségek szempontjából ez kapcsolódik a hatékonysághoz és az eredményekhez, és az időzítést is szeretném kiemelni. Időben kell lépnünk, versenyképesnek, erősnek és egységesnek kell lennünk. A versenyképesség igen fontos, és ezt időben kell megvalósítani, meglépni. Köszönöm, remélem, hogy találkozunk Bulgáriában, folytatjuk a vitát, amely igen érdekes, és Bulgáriában a jövő év elején lesznek fórumok a kohéziós politikáról, a bizottság új javaslatai tükrében, ami a többéves pénzügyi tervre vonatkozik. Remélem, hogy ugyanilyen pozitívan folytatódik ez a vita. És alkalmunk lesz arra is, hogy elkezdjük a munkát a következő programozási időszakban, és ezt a az időszak első napjától megtegyük. Köszönöm, és igen nagy öröm volt számomra, hogy itt lehettem. Krell asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak egész röviden vég, egy végső megjegyzést tennék. Örülök a bulgár soros elnökségnek, Szofiában jártunk nemrég egy delegációval. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon komolyan elkötelezett tettek azért, hogy egy jó, hatékony, kohéziós politika érdekében tegyen majd meg mindent a bulgár soros elnökség. Örülök, hogy Plombasszony is itt tudott lenni. Romániában is jártam, ugyanis egy delegációval. És azt szeretném, talán éppen ezzel a két országgal kapcsolatban, hogy Ugye sok a pozitív példa, ezt én láttam a saját szememmel, arról, példák arról, hogy a régiókban hogyan működik tényleg a valóságban a kohéziós politika. És talán még egy megjegyzés. Nyilván érezték, hogy egyetértünk abban, hogy mit akarunk. De itt ezen a parlamentben lévő termen kívül sokan vannak, akik ezért ezt nem így látják és küzdeni kell az Európai Parlamentben is, a bizottságnál, a tagállamokban. Nagyon sok támogatást kapnánk, hogyha bizonyítani tudnánk, hogy a kohéziós politika végrehajtása valóban jól zajlik, hogy pénzt bocsátunk rendelkezésre az európai költségvetésből, amit azután nem lehet lehívni, és amit vissza kell majd adni. Hát ez ez, hogyha majd a következő években egy megnövelt költségvetésről kell tárgyalni, ez akkor nem fog segíteni, mert akkor nagyon rossz érv lesz ez, hogy még több pénzt kérjünk. Ezért nagyon örülnénk annak, hogyha közösen sikerülne ezt a helyzetet megoldani. Köszönöm szépen! Van Breszka úr, öné a megtiszteltetés, hogy utolsóként szólaljon fel. Valamennyiüknek szeretnék köszönetet mondani, mert azt hiszem egyhangulag támogatást kapott a kohéziós politika. És ez emlékeztetett minket arra, hogy mennyire fontos ez a politika a polgárok számára. Ez segít abban, hogy jobban éljenek. Sajnos eh, a siker történet tehát nem mindig kommunikáltuk jól. Ezért is olyan fontos, hogy ugye a bizottságnál tovább dolgozzunk a kohéziós politikán. Plusz motivációra van szükség. Elég kritikus időket érünk, amikor most készítjük elő a jogalkotási kereteket. Ahogyan mondtam, jövő tavasszal ezt már le is tesszük az asztalra. Köszönöm az összes hozzászólást. Megpróbáljuk, amennyire csak lehet ezeket figyelembe venni, nagyon hasznos javaslatok is elhangzottak. Még talán két-három dolgot szeretnék megemlíteni, vagy reflektálni elhangzottakra. Kondicionalitás. Itt megint csak szerintem itt ezt eltúloztuk, nyilvánvaló, ezt vissza kell vágni, de miután ezt elmondtuk, néhány beruházás esetében mondjuk hívjuk ezeket mondjuk egy példát, a közlekedése, ott szükség van ilyen előzetes kondicionalitásra. Sok a közlekedési projekt a tagállamokban, és azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nem készítettek ilyen master plant, egy tervet. Most eh, hogyan lehet a közlekedési ágazatba beruházni, hogyha nincsen egy országban közép-hosszú távú stratégia, közlekedési stratégia, hogy ez egy olyan előfeltétel, amire akarunk fókuszálni a jövőben. A második fontos kérdés az egyszerűsítés. Nem lesz itt forradalom, ez nyilvánvaló, de az egyszerű evolúció sem eh, kielégítő talán. Ezért eh, most eh, a rendeletten végigmegyünk cikkenként, eh, mindig megkérdezik, hogy erre a cikkre valóban szükség van-e, ugyanis nem látjuk igazából a jogalkotás szükségességét. Hagyj mondjak egy példát. Önök valamilyen voltak programfelelősek, tudják ezért, hogy csak az adott területen lehet elkölteni a pénzeket, a Brandenburgi projekt esetében a tartomány területén. De van, amikor bonyolultabb a helyzet, és lehetnek kivételek, bizonyos feltételek mellett a saját program területén kívülre is mehetünk. És én feltettem azt a kérdést, hogyha a programbeli partnerek egyetértenek abban, hogy mondjuk egy, egy vásárról Kínában fontos, és arra költik el a pénzt, hogy nemzetközi téren bemutassák magukat, és ez javítsa a vállalkozási lehetőségeiket, akkor ezt miért kellene megkérdőjeleznünk? Ameddig a programbeli partnerek ebben egyetértenek, ne szabályozzuk le úgy, hogy ezt ne tehessék meg. jövő tavasszal erre vissza fogunk térni, és remélhetőleg meg fogunk tudni győzni mindenkit. Ellenőrzések, auditálás. Nos, egy ideális világban a nemzeti szabályokra hagyatkoznánk. Ugyanis a nemzeti szabályok azok, amelyeket a nemzeti hatóságok, a kezdvezményezetek ismernek, ezért nem kell egyrészt, hogy ott legyen az EU-s szabálykönyv, az egyik kezben, másik kezben pedig a hazai szabályok, és akkor el kéne dönteni, hogy melyik szabályt kell alkalmazni. De kerüljünk el az olyan helyzetet, amikor már nem tudjuk, szem előtt éveszik, hogy mi is történik helyben. A, mi vagyunk felelősek az EU költségvetésért, ezért bizonyos garanciákra van szükség, hogy bizonyos sztenderdeket betartanak a helybéri megvalósítás során. Ezért figyelnünk kell, és hogyha azt látjuk, hogy az adminisztrációk, az igazgatási szervek nagyon jól tudják kezelni a forrásokat brüsszeli felügyelet nélkül, akkor bennük megbízunk. De hát ezt a bizalmat, ezt fel kell építeni, ezt nem lehet szabályozni, és ehhez valamennyi részről erőfeszítésekre van szükség. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszélek, de még néhány az allokációs kritériumokról. Ezeket nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk, mert nem hagyaszkodhatunk már csak a GDP-re. Persze a GDP továbbra is nagyon fontos indikátor kritérium lesz, de azért új kihívásokkal is foglalkoznunk kell, meg kell nézni, hogy a politika hogy tud reagálni ezekre, szociális inkluzió, energia, klíma, stb. És végül, de nem utolsó sorban, a rugalmasság. Sokan önök közül Eh, azt mondták fel, panaszolták, hogy nem elég eh, rugalmas a kohéziós politika. Vannak radikális elgondolások, például a jövőben, hogyha eh, egy 7 éves MFF-ben gondolkozom, mondjuk programozást csak az első négy vagy öt évre készítsük el, és utána legyen egy felülvizsgálat ezután, az első időszak után, és akkor együtt eldöntjük, hogy vajon szükség lesz-e például arra, hogy jutalmazzuk azokat, akik jól teljesítettek, vagy szükség van egy új kritériumra, például a migráció alakulása miatt. Tehát ez nagyobb rugalmasságot vinne a források allokációjába. Tehát ez a meglepetés lesz jövőre, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Thank you, thank you very much. Köszönöm, köszönöm szépen. Néhány meglepetés várhat minket a jövő évben. Remélem nem túl sok. Köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm a nemzeti parlamenti képviselőknek a mai részvételet. Szeretném tudosítani önöket, hogy nagyra értékeljük a tapasztalataikat, a pozíciójukat, a támogatásukat, az, hogy támogatják a, itt az Európai Parlamentben a kohéziós politika ügyében folytatott munkát. Reméljük, hogy a kapcsolatot fenntartjuk. Köszönjük az összes állásfoglalást, a azokat, amelyeket a nemzeti kormányoktól és parlamentektől kaptuk, és a mai hozzászólásokat is. Zárszó a következő. Mindannyian, akik itt ülünk ebben a teremben, a, azt kívánjuk, hogy a lehető legjobb jövője legyen a kohéziós politikának. Egyszerű, kezelhető kohéziós politikánk legyen, amely az európai állampolgárok igényeihez alkalmazkodik, rugalmasabb, átláthatóbb, érthetőbb kohéziós politikát szeretnénk, amely befektet munkahelyekbe Európában, és egységesen remélhetőleg ezt el tudjuk érni. Nagyon jó tapasztalatunk van az Omnibus anyaggal kapcsolatosan a bizottsággal működtünk együtt etéren, és be kellene néhány forradalmi ötletet terjeszteni, de mostanában a bizottság bizony eléggé szigorú, na ezt csak tréfának szántam. Köszönöm gyümölcsöző vitát, kívánok a jövőben is, remélem, hogy ez nem az utolsó alkalom volt, hogy találkoztunk, és üdvözölhetjük Önöket majd ismét itt a parlamentben. Köszönjük a tolmácsok munkáját is, így sikerült megérteni egymást, Köszönjük szépen, és lezárom az ülést.